Dear colleagues, I would like to start the meeting. El szeretnénk eh, kezdeni a munkát, hogyha lehetne. Yes. this, this, uh, uh, dear colleagues, I would like to start the Szeretnénk tehát megkezdeni a munkát. Az egyik koordinátor sajnos nem tudott még megérkezni eh, a forgalom miatt, de nem tudunk már többet várni. Már most is majdnem 15 perces késésben vagyunk, úgyhogy szeretném, hogyha mindenki helyet foglalna. Most megkezdjük az alakuló ülésünket. Az első negyed órát fogja ez nagyjából elfoglalni, tehát meg kell választanunk az elnököt és az alelnököket. Tájékoztatásként csak 13-on kell, hogy jelen legyenek a határozatképességhez, ez megvan, és van egy olyan szabályunk, ami egyébként a 12-es paragrafus, hogy a volt elnök elnököl az új elnök megválasztásakor, úgyhogy ez a helyzet alakult ki most is, és kérem a megértésüket. Az a cél, hogy ne sértsük meg ezt a rendelkezést. Úgyhogy kezdjük is eh, az elnökválasztást. Most szeretném felkérni, illetve megkérdezni, hogy van-e jelölt. Lambert van Nistelrooy az EPP részéről szót kért, öné a szó. Köszönöm elnök asszony. Nem akarjuk, hogy túlságosan sokáig kelljen betöltenie ezt a nagyon nehéz munkakört. Én megértem, hogy hogyan érzi most magát. Minden esetre megtiszteltetés számomra, és öröm, hogy elmondhatom, hogy az EPP Hübner asszonyt, Danuta Hübnert szeretné javasolni a következő elnöknek. lehet, hogy még jobb munkát fog végezni, mint korábban, ez egy kicsit elképzelhetetlen, de ő a mi jelöltünk a következő időszakra. Én is mondtam, hogy egy kicsit különösen érzem magam, de ezzel kérdezem, hogy van-e más jelölt. Hogyha nincs más jelölt, akkor el kell mondanom, hogy Elfogadom a jelöltséget, és most Van Nisteroy úrnak adom meg megint a szót. Talán azért mondom ezt, mert ismerem a bizottságot, hogy ezt közfelkiáltással is meg tudjuk tenni. Köszönöm szépen, és még egy valamiről kell tájékoztatnom önöket a pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozatot kitöltöttem, ez nagyon fontos, és komolyra fordítva a szót, nagyon köszönöm a támogatásukat, és remélem, hogy ennek az időszaknak a második felében, ami nagyon nagy kihívást jelent majd, sikeresen tudok megfelelni ennek a feladatkörnek. Nyilván nagyon sok munka áll előttünk, és most szeretnék áttérni az ülésünk, az alakuló ülésünk második napi rendi pontjára, az alelnökök megválasztására, ez tulajdonképpen a harmadik napi rendi pont a napi renden. Négy alelnököt kell megválasztanunk, a szakbizottság büróját alkotják majd ők. Nagyjából ugyanez az eljárás. Kérem tehát a koordinátorokat, hogy tegyenek javaslatot az alelnökök személyére az alelnököknek megvan egy bizonyos sorrendje a büróban, van egy első, második, harmadik, negyedik alelnök, és ő nekik is el kell fogadniuk a jelöltséget, és meg kell erősíteniük, hogy kitöltötték a pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozatot. Úgyhogy Konstanza Krellel kezdeném, az első alelnök jelölteket keressük. Most köszönöm szépen, és gratulálok Danuta. Az SND csoport nevében Stavrakakis urat szeretném első alelnöknek javasolni. Az elmúlt két és fél évben kiváló munkát végzett, és gondolom, hogy ezt majd így is folytatja. Van-e esetleg más jelölt az első alelnök posztjára? Ha nincsen, akkor Stavrakakis asszony bólintott, ezt hogy veszük, hogy elfogadja a jelöltséget. Köszönöm szépen, Danuta, és köszönöm a bizalmat és a jelöltséget a koordinátoroknak és a kollégáknak. Elfogadom a javaslatot, nagy örömömre szolgál. Köszönöm szépen. Lambert van Nistelrooy javaslatot tesz a második alelnök személyére. Igen. A jelöltünk Markus Bieber a második alelnöki posztra. Ez a javaslatunk. Markus egy kicsit meglepetnek látszik, vagy akár meg is döbbent, de remélem azért elfogadja a jelöltséget. Van az gyakran látszom meglepetnek, de természetesen szívesen vállalom ezt a feladatot. Köszönöm szépen, feltételezem, hogy mind a ketten kitöltötték a pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozatot, és most folytatjuk. Kérem a jelöltek, most van egy probléma, hogy Madame Manescu a liberálisok nevében ön szeretne szólni. Az ALDE nevében elnök asszony, gratulálni szeretnék megválasztásához. Az ALDE harmadik alelnöknek javasolja Juzmenova képviselőt, aki nincs jelen, de elfogadja ezt a jelölést. Um, I don't know if Madame Hughes... She's not there. Uh, she's not... Nem tudom, hogy itt van-e a kolléganő elfogadta a jelöltséget, köszönöm szépen, úgyhogy most François a zöldek nevében tesz javaslatot. Igen, a zöld frakció nevében szeretnék gratulálni az elnök asszonynak, és kifejezem elégedettségünket, hogy újra választották. Szemikaris Korupulus lesz a jelöltünk a negyedik alelnöki tisztségre. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Mihály Termopoulos itt van. Elfogadja-e a jelöltséget? Ez a kérdésem. Nagyon köszönöm, elnök asszony. És köszönöm, hogy ez a megtiszteltetésért. Gratulálok önnek, és nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy nincsen több jelölt, úgyhogy a javaslatom a következő, mivel megfelel a jelöltek száma a betöltendő posztok számának, ezt is közfelkiáltással megszavazhatjuk, akár egyetlen menetben. Um, uh, Sajnos ez volt az első feladatunk és azt kérem az alelnököktől, hogy üljenek ide a pódiumra mellém, ezt mondják a szabályok. So, dear colleagues, uh, Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak itt helyet. But then have to go to And sorry, I was so emotionally... Elnézést, egy kicsit meghatódtam, és ettől összezavarodtam. Elfelejtettem gratulálni a megválasztott alelnököknek. Most ezt megteszem, és lezárom az alakuló ülést. Tudomásom szerint koordinátorokat is választottunk, úgyhogy meg is kezdhetjük a munkánkat. Komoly munka vár ránk. És ezt azzal kezdeném, hogy a rendes ülésünk napjelentjét bejelentem. Közvetítik az interneten ezt az ülést, és az első napirendi pontunk keretében, ami egyébként a napirend elfogadása, el kell mondanom, hogy nem érkezett hozzám javaslat, talán ez az első ilyen alkalom, hogy módosítsunk a tervezett napirenden, úgyhogy ezzel kijelentem, hogy a napirend tervezetet elfogadtuk. A következő napirendi pontunk a, az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása, egész pontosan a november 22-i 23. ülésről van szó, a jegyzőkönyvet, mint mindig az önök rendelkezésére bocsátottuk, és az ülés végéig, ha valaki nem szólal fel ez ellen, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. A következő témánk az elnök közleményei. Jelen pillanatban nincsen közölni valom, úgyhogy tovább is léphetünk a következő napi rendi pontra. It's usual that assistants speak much more loudly than the... Általában az asszisztensek sokkal hangosabban beszélnek, mint a képviselők. Úgy látszik, ez mindig így volt, így is lesz. Tehát eh, kezdjük meg eh, az Európai Statisztikák Minőség Irányítása című véleménytárgyalását. Lukács asszony eh, az előadó és emlékeztetnék mindenkit, azoknak a kedvéért, akik eh, erről még nem kaptak tájékoztatást, hogy nagyon sürgős és eh, szokatlan helyzet állt elő. Az európai statisztikákkal kapcsolatosan nagyon fontos, hogy mi is hallassuk a hangunkat a regionális politika módszertana alapján nagyon nagyban függ az európai szintű statisztikák minőségétől. Ezért volt fontos számunkra, hogy, hogy véleményt készítsünk az ECON saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatosan. Mivel sürgető ez a feladat, hiszen a szavazás február 6-án lesz az ECON-ban, felkértem levélben az Ekon elnökét, hogy halasszák el a szavazást, hogy a mi bizottságunkban is végig tudjuk vinni az eljárást, ez sajnos lehetetlennek bizonyult. Ezért azt javasoltam a koordinátoroknak, hogy rendkívüli eljárásban tárgyaljuk ezt a témát, vagyis január 15-én be elküldtük mindenkinek a véleménytervezetet, és kértünk mindenkit, hogy készüljenek fel arra, hogy a módosítók benyújtására nem lesz túl hosszú határidő. Ezt ma lehet majd megtenni délután, miután megtárgyaltuk a véleményt. Holnap kell szavaznunk ugyanis a véleményről. Erről szerettem volna tájékoztatást adni, hogy mindenki tudja, milyen helyzetben tárgyaljuk ezt a véleményt. Most nyíl, hivatalosan megnyitom a gondosítók benyújtásának a határidejét, ez 4 órakor jár le ma délután. Egy módosító indítványt fogadtunk eddig az előzetes módosítók eljárásában. A határidő tehát ma délután 4 óra, és holnap szavazunk. Írásos eljárásban egyeztünk meg erről a koordinátorokkal, és most meg is adom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 amiért elfogadták ezt a gyorsított eljárást. A jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzetben, a görögországi események összefüggésében senkinek nem lehet kétsége azon tény felül, hogy az európai statisztikák minősége valóban fontos. Szakbizottságunk nézőpontjából a megbízható statisztikák nagy jelentőséggel bírnak. Lehetővé teszik, hogy ellenőrizzük, megvalósítsuk a stratégia elemeit, így módon kiegyensúlyozott és igazságos fejlesztést tudunk véghez vinni. A jó minőségű statisztikák lehetővé teszik a fiskális és makroökonomiai politikák ellenőrzését. Dokumentumomban kiemelem azt a tényt, hogy valóban ügyelni kell az adatok bizalmas jellegére. Szintén felvetem azt a kérdést, hogy vajon a bizottság által javasolt standardek, ami az elszámoltathatósági rendszert illeti, ezek szükségesek-e? A jelenlegi kontextusban mindenek előtt. A bizottság közleményét a görögországi eseményeket követően adta ki. Ebben a közleményben szerepeltek a az inspekciók, a látogatások, amelyeknek javítaniuk kell a forrás adatok minőségét. A rendelkezésre álló információk szerint bizonyos tagállamok már végrehajtották ezt a szabályozást, ez természetesen költségvonzattal rendelkezik. Javasolnám tehát, hogy hatékony megoldásokat alkalmazzunk, amelyek valóban működnek minden egyes tagállam esetében. Véleményemben a hangsúlyt annak szükségességére is helyezem, hogy egy közös rendszert, közös tanulmányi rendszer dolgozzunk ki a makrorégiókat érintő statisztikák vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ez a rendszer valóban központi jelentőségű ahhoz, hogy regionális, helyi, nemzet és nemzetközi szinten a statisztikákat megbízható módon lehessen használni. Gondolok itt a határokon átnyúló régiókra, a városokra és a vidéki területekre. Valóban megbízható módszert arra van szükség, ami az Európai Unió határait illeti, valamint a Schengeni övezet határait. Szintén létre kell hozni hatékonyabb eszközöket a költségvetést illetően, mivel az európai statisztikák minőségét valóban megfelelően kell kezelnünk. Konstanz Krell. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, és elmondhatom, ami talán szokatlan ebben a házban, hogy teljes mértékben támogatjuk, amit az imént elmondott, ami szerepel a véleményben, nem fogunk módosítót benyújtani, és köszönetet mondok jó munkájáért. Köszönöm. Uh, thank you, Madame Manescu, please. Köszönöm, Manescu asszony. Uh. Vreau să-i mulțumesc să o felicit pe, pe raportoare. Nu este simplu așa. Köszönöm szépen, én is szeretném gratulálni az előadónak. Egyáltalán nem könnyű ilyen rövid idő alatt megírni egy véleményt e bonyolult témában. Az ALDE frakció egyetért a szöveggel módosítókat nem fog benyújtani. Köszönöm, nem tudom, hogy Jean-Paul a zöldektől itt van-e, minden esetre módosító indítványaikat megkaptuk a zöldektől. Nem tudom, hogy van-e valami hozzáfűzni valója, kollega. I'm sorry, there's still Lambert. I'm... Bocsánat, Lambert kollégáról elfeledkeztünk. Van még egy percünk, elnök asszony, ezt nem szabad elvesztegetni. A négyes pontban azt olvashatjuk, hogy a határmenti területek és a megjegyzésben pedig olvashatunk az unió külső határairól. Ez különösen fontos számomra, hiszen a határ menti, illetve a határ a külső határ eh, területekről szóló statisztikák nagyon fontosak, de ez mintha a jelenlegi formájában a szövegben nem szerepelne. Mit E, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim koordynatorom. E, ja, ja uwagę... Köszönöm a koordinátoroknak. Elfogadom Van Nistelrooy úr megjegyzését, megpróbálom ezt a helyesbítést beleilleszteni a szövegembe. Mostanáig csak egy módosítót kaptam a zöldek részéről, azt hiszem, hogy ez a módosító nem befogadható. Uh, Köszönöm. Igen, parancsoljon. Eh, muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Penszer úr nevében eh, szólok, eh, mert ő beteg. A zöldek ellenevében van egy módosítónk. Úgy tudom, hogy el tudja fogadni az előadó, statisztikai információk arra hasznosítottak, hogy az kohéziót javítsák, és az Európai Bizottsággal együttműködésben alakítottuk ki ezt a módosítást. like to, to remind... Köszönöm, hadd emlékeztessem a kollégákat, hogy most csak arról fogunk dönteni, hogy a módosító indítványok határidő délután 4 óra, és majd egy szavazó lista is kialakul így, délután, holnap pedig szavazzunk, hogyha addig még a frakciók akarnak, akkor tudnak egyeztetni. Azt hiszem, hogy ezt a napi rendi pontot ezzel frappánsan le is zárhatjuk, és tovább léphetünk. Lambert, are you talking to me? No. Ah, because I'm... A Lambert úr nem hozzám beszél, csak a mikrofonját felejtette el kikapcsolni. Na mindegy. Szóval folytatva az ülést, ha minden igaz, akkor fél óra múlva érkezik meg hozzánk ehm, Nikolaj Vámen. Így folytathatjuk azzal a napirendi ponttal, ami a Dán elnökséggel folytatott eszmecserét követi majd a napi rendünkben. Ez meglepő módon eh, pont egy olyan kérdés, aminek én vagyok az előadója. So we, I, I just explain to you what are the... Röviden tehát elmondom, hogy mi szól mellette és ellene. Tehát van egy fél óránk arra, hogy a 9-es napi rendi pontról elkezdjük az eszmecserét. A baj azonban az, hogy az Európai Bizottság a beruházási bank és a görög eh, munkacsoport sincs itt, pedig hát ők is részt akartak volna venni ebben a megbeszélésben, tehát ez a negatívuma. Hiszen a többi intézmény távol létében kellene akkor megkezdeni ezt a vitát. Kérem, hogy döntsük el. A másik lehetőség, hogy egy fél órára felfüggesztjük az ülést, és megvárjuk Nikolaj van ment, és 10 órakor újra találkozunk. Nem tudom, a koordinátoroknak mi erről a véleménye. Vagy Szerint? I, have the power to go on or to suspend. Tehát folytassuk vagy függesszük fel az ülést? Hát akkor folytassuk. Különösen már csak azért is, mert az én szívemhez oly közel áll ez a kérdés. Ami ráadásul roppant sürgős téma egy tanácsi rendelet módosításáról van szó, egy olyan rendelet módosításáról, rendelet módosításról, amelynek a célja az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat jobban felhasználjuk. A nehézségekkel küzdő, komoly nehézségekkel küzdő, vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok szó eszközeiről van szó. Jó lenne, hogyha ezt minél gyorsabban, minél egyszerűbben lehetne alkalmazni ezeket az eszközöket. Mi a kihívás? Nos, a tagállamok a tanácsban még el se kezdték -e munkát e dosszéről. Nikolaj Vámentől majd talán hallunk bővebben erről, de pár nappal ezelőtt még csak napirend vagy menetrend sem készült a tanácsban ezzel kapcsolatban Úgyhogy fogalmunk sincsen, hogy hogyan kívánja a tanács ezt a rendeletmódosítást megejteni. Mi viszont sürgős kérdés ez, ezért a koordinátorokkal, az, az árnyék előadókkal úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk egy olvasatban lezárni az ügyet, azonban eldöntjük, hogy egy olvasatos megállapodásra törekszünk, akkor a három intézménynek valóban szorosan együtt kell működni az egész folyamat során annak érdekében, hogy olyan irányba mozduljunk el rögtön az előtől fogva, amely megállapodásra lehetőséget ad. At this stage uh, where uh, they could uh, also inform us about even the direction of um, uh, moving on this regulation. Tehát számunkra az a fontos, hogy semmiképpen se képezzük akadályát a rendelet módosításnak, úgyhogy jobb hiány figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a tanács uh, eddig keresztbe egy szalát nem tett. Ez ügyben is nekilátunk a munkának. vagy úgy is dönthetünk, hogy eh, behozzuk a kézifiket, és megpróbálunk igazodni a tanács tempójához. De szerintem, hogyha nekilátunk a munkának, akkor ezzel is nyomást tudunk gyakorolni a tanácsban ülő tagállami kollégákra. Igen, paradox helyzet ez. Valamiféle életjelre várunk a tanács részéről, ez ideig nem sok sikerrel. Nekem az a személyes véleményem, hogy ne várjunk eh, tovább, februárra készítsük el az a jelentés tervezetet, aminek egyébként én vagyok az előadója. Gyorsak eh, akarunk lenni ebben az eljárásban, ezért eh, várnunk kell, bármennyire is furcsán hangzik ez. Még egyszer mondom, a tanástól várjuk a visszajelzést, az első életjelet. Decemberben már egyeztettünk a tanácssal, amikor a bizottságnak szegeztük a kérdéseinket, további magyarázatokat várva az eredeti javaslattal kapcsolatban, de egyelőre elképzelésünk sincs, hogy a tanácsban még lesznek a domináns eh, álláspontok. Tehát ezt az eljárási kérdést szerettem volna felvetni, mielőtt az érdemi tartalmi kérdésekre áttérnénk. Arról is hadd számoljak be, nagyra becsült kollégák, hogy egy roppant jó szakmai, technikai elegülésre került sor, amelyben a legtöbb árnyék előadó is részt vett. Az Európai Bizottságot nem csak a DG Regio, tehát a mm, Regionális Fejlesztési Főigazgatóság, hanem az ECFIN főigazgatóság, a gazdaság és pénzügyi ügyeket felelős ECFIN főigazgatóság is képviselte, ami azért olyan fontos, mert ez egy kockázat megosztó eszköz, ami tulajdonképpen nem annyira újdonság. Az ECFIN már eh, régóta alkalmaz ilyeneket a KKV-kra, illetve a transzeurópai hálózatok eh, kutatás-fejlesztés területén. A regionális politikában is van egy hasonló típusú, jól ismert Jeremy névre hallgató pénzügyi eszköz. Sikerült a bizottság képviselőjével egy alapos eszmecserét folytatnunk Ráadásul az Európai Beruházási Bank is eh, részt vett az eddigi megbeszéléseken, akár csak ezen a technikai ülésen, és az ő jelenlétük is nagyon hasznos volt, hiszen ők tudták elmondani, elmagyarázni nekünk, hogy hogyan is működne ez a gyakorlatban. A Greece Task Force, tehát a Görögországgal foglalkozó munkacsoport is képviseltette magát, és eh, komoly érdeklődés eh, tettek tanúbizonyságot ezen eszközzel, kockázatmegosztó eszközzel kapcsolatban. Ők is szeretnék, min, szeretnének minél hamarabb hozzáférni, ami még sürgősebbé teszi a megállapodást ez ügyben. Uh, very brief, uh, uh as you know, this is an anti-crisis. Ahogy önök is tudják, ez egy uh, válság ellenes eszköz, vagy válság megoldó eszköz, amely az európai finanszírozást próbálja könnyebbé, gyorsabbá tenni, amely nem mindig működik megfelelően, mert a nemzeti és európai közpénzeken kívül magánpénzek is szoktak ilyen projektekbe áramolni, azonban ez most nem történik meg, túl nagy kockázatot jelent, illetve nem áll rendelkezésre felesleges magánpénz erre a célra, így tehát ezen eszközzel az Európai Beruházási Bank növelni tudná a BIL kapacitását, hogy kölcsönöket nyújtson, garanciákat nyújtson ilyen vállalkozásokhoz, illetve ilyen beruházásokhoz, kezdeményezésekhez, e, és ezt az induló tőkét pont, ami hiányzik, pótolná ebből a forrásból. Elsősorban infrastruktúrális projektekről lenne szó, de a környezetvédelem terén is aktív e, lenne ez az eszköz, főként Görögország esetében például a szilárd hulladékkezelés területén a görögök komoly érdeklődést mutatnak ezen pénzek felhasználására, és a finanszírozáshoz való hozzáférés segítése, amely azt hiszem, hogy valóban dicséretes célként jellemezhető. Ez az, ez az eszköz a 2012-es, 13-as a rendszerben lévő fel nem használt kötelezettségvállalásokból táplálkozna. Két évig tehát ez az eszköz a jelenleg mm, már odaítélt, kozis politikában odaítélt, de fel nem használt pénzekből élne. A technikai szakmai ülésen decemberben jó néhány részletkérdést sikerült tisztázni az Európai Bizottsággal, akik remélhetőleg ma is részt vesznek majd, előbb-utóbb majd csak idejenek, mert ugye korábban kezdtük-e napi rendi pont tárgyalását a tervezetnél. Nos, részemről ezek a legfontosabb fontok, eh, de, pontok, de azt is szeretném elmondani, hogy két hogy két nyitott kérdés van még a, az Econ-ban egyik kollega készít egy véleményt a mi jelentésünkről, az Európai Bizottságtól érkező javaslatok csak is kizárólag a kohéziós politika területéhez kapcsolódnak. a kohéziós politika alá tartozó projektekre vonatkozó javaslat ez tehát, akár csak a korábbi, amelyről októberben, novemberben szavaztunk, a top-up e, társfinanszírozást lehetővé tenni. A jogalapjai tehát e, földrajzi e, lefedettségű, hat országra kiterjedő támogatási programokra vonatkozna ez. tehát azon hat tagállamra, amely eh, fizetési mérleg támogatást kap, eh, és eurozónán kívüli tagállamokról van szó, vagy az euróvezeten belüli EFSF támogatásban részesülő tagállamokra terjednek ki. Jó néhány újító jellegű gondolat is született ezzel kapcsolatban, miért ne hozzunk létre egy eh, olyan európai szintű alapot vagy pénzügyi eszközt, amely ilyen típusú projektek finanszírozására is lehetőséget eh, nyújtana, eh, hogy akár nemzeti közpénzekből finanszírozzanak, eh, ilyet nem csak európai közpénzekből. olyan makrogazdasági eh, programok esetében is szóba jöhet egy ilyen eszköz, ahol még eh, rendelkezésre eddig nem állt hasonló. A bizottság szerint ez nem jó ötlet, mert az Európai Bizottság igazgatási kapacitása véges, hiszen ilyen rövid idő alatt ilyen kiterjesztett formátumú eh, pénzügyi eszközt levezényelni, irányítani számukra megvalósíthatatlannak tűnik a kohéziós politikában fel nem használt pénzekről van szó, hogyha ezt kiterjesztjük más területekre, infrastruktúrális beruházásokra, akkor a kohéziós projektek lehet, hogy nem számítanak majd akkor a prioritásnak, ezt pedig el kellene kerülni. Most nem a saját érveimet sorolom, hanem az Európai Bizottság ellen érveit. Tehát a bizottság így érvelt, ezek azonban még nyitott kérdések, amelyeket csak felvetni szerettem volna. Ahogy ezt említettem, ideális esetben ez mindenki rendelkezésére kell, hogy álljon, de a megvalósíthatóság kérdés is felmerül, hiszen korlátozott az Európai Bizottság administratív igazgatási kapacitása. a DG Regióban, tehát a regionális fejlesztési főigazgatóságban dolgozók eh, napja is csak 24 órával áll, mint tudjuk. Kleba asszony, a szocialista kollega, kollégina roppant aktív volt eddig a folyamat során, ezért most elsőként neked adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót és köszönöm a kiváló együttműködést, és nagyon jó volt ez a technikai megbeszélés. Kiválóan sikerült, a legtöbb kérdést tisztázni tudtuk. A szocialisták nevében annyit tudok elmondani, hogy támogatni tudjuk a gyorsabb eljárást, hogy a dokumentumot gyorsított eljárásban tárgyaljuk. A következő dolog az ECON találkozóval kapcsolatos, az ECON is megtárgyalta a dokumentumot, sokan félreértelmezik, sok kérdés felmerült a jelentéssel kapcsolatosan. Ezeket nem tudom, hogy hogy tudjuk megoldani, megvan nekünk is a magunk véleménye, majd a jövőben kiderül, hogy hogyan tudunk eljárni. Az ottani vitából az derült ki, hogy a kérdés az, az hogy ki a kedvezményezettje a támogatásoknak a regionális politikában, a kohéziós politikáról is szó volt, hogy ezt más területekre is ki kell terjeszteni és most nagyon világos, hogy ez a mechanizmus nem újdonság. Más mechanizmusokban is használatos, ezt már ön kifejtette a bevezetőjében. Ez tehát nem újdonság, tudjuk, hogy milyen munka folyik, de a bizottság felelős szakmailag azért, hogy milyen munka történjen, és a prioritások Görögország szempontjából ezek is lényegesek, ezeket minél hamarabb el kellene fogadni, és minél kevesebb komplikációval. Sürgős ez az ügy, és támogatjuk eh, a bizottság eh, kezdeményezését, várjuk, hogy ők mit nyilatkoznak. A következő pedig, hogy a Dán minisztert is meg fogom erről kérdezni, hiszen tudjuk, hogy a tanácsban problémák vannak ezzel kapcsolatosan, nem igazán tudjuk, hogy mi történik, van ennek politikai háttér, háttere is, számukra úgy látszik ez nem prioritás, úgyhogy a következő napi rendi pont eh, keretében is meg kellene ezt tárgyalni. Köszönöm szépen Ramona Manescu. Sigur eh, este evident că acest... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy a rendelet módosítása nagyon lényeges, hiszen elő fogja segíteni a kohéziós programok végrehajtását közvetlen hatással lesz a tagállamok gazdaságára is, különösen azokra gondolok, amely országokat leginkább érint a válság, elsősorban Görögországra. Figyelembe véve ennek a kockázatmegosztási eszköznek a jelentőségét, illetve azt a tényt, hogy a bizottság által benyújtott dokumentum meglehetősen szakmai tartalmú, részletesen elemeznünk kell a feltételeket, amelyek az eszköz felhasználására vonatkoznak. Világosan kell látnunk a tekintetben, hogy melyek ezek a feltételek, és konkrétan fel kell tárnunk, hogy az ilyen eszközök hogyan teszik majd lehetővé a kockázatok megosztását Ugyanakkor arról is gondoskodni kell, hogy a tagállamok kormányai megfelelően használják fel azokat a forrásokat, amelyeket ezekből az eszközökből nyernek. Egyetértünk a gyorsított eljárással, a sürgőségi eljárással, ugyanakkor meg kell vizsgálnunk alaposan azokat a feltételeket, amelyekkel fel lehet használni a kockázat megosztó eszközöket. Köszönöm. Elizabeth Stretter. Először is szeretném kifejezni egyetértésemet a szociáldemokratákkal a tekintetben, hogy észszerű ezt az eszközt oly módon lehatárolni, ahogyan a bizottság tette, másodszorban nem értem világosan, mit jelent az egyszerűsített eljárás. Azt hiszem, hogy a bizottság által bemutatott szöveg nem kielégítő, ezért véleményem szerint szükséges, hogy módosítókkal éljünk. Mi zöldek mindenképpen módosítókat akarunk benyújtani, és ha ez a gyorsított eljárás keretében lehetséges, akkor ez rendben van, így ha ez nem lehetséges, akkor ezzel gondunk lesz. Elnézésüket kérem. Egy másik szakbizottságban voltam, gratulálok önnek Hübner asszony újraválasztásához, és az alelnököknek is gratulálok megválasztásukhoz. Köszönöm szépen, és köszönöm az alelnökök nevében és Köszönöm Elizabeth. A következő felszólaló már távozott, vagy mégis itt van. Elnézést, csak egy kicsit átült valahova, ezért meg se találtam. Nemám nějaký další komentár. Nincsen egyéb kommentárom. Egészen egyszerűen gratulálni szeretnék az új elnökségnek. Sok sikert, jó munkát kívánok a tárgyalások során szakbizottságunkon belül. Köszönöm. Szegedi Csanád itt van-e? Ő lenne a következő felszólaló. Nincsen. Because we need to Wait, wait, wait. Sorry, sorry. Can you talk no, to we me? Can, we can adjourn, adjourn. Um, so if there's no other... Hogyha nincsen, de mégis van, Lambert van Nisztelrooy. Köszönöm szépen. Confuse, uh, last time. Legutóbb volt erről egy eszmecserénk uh, a kettővel ezelőtti regi szakbizottság ülésen, és nagyon örülök, hogy ennyi időt szántak arra, hogy pontosítsuk ezt a témát. Személyesen én úgy gondolkodom, hogy amennyire lehetséges, meg kellene tartanunk ezt a kohéziós politikáról szóló rendelet keretei között ezt a vitát, különben egy kicsit kicsúszik a kezünkből az ügy tárgyalása. Én támogatom azt, hogy ezt ilyen korlátozott körben tárgyaljuk, hogy különböző projektekre lehessen támogatást adni a következő két évre vonatkozólag. Az, hogy máshol felhasználják ezt a pénzt, arra azzal kapcsolatosan kétségeim vannak. Ez most nem képezi vita tárgyát, ez az új rendeletre vonatkozik majd egyensúlyt kell kialakítani az ellenőrzésben és a források felhasználásának hatékonyságában, úgyhogy támogatom az előadó véleményét, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, és hogy a tanácsot is a magunk oldalára állítsuk. Nem kell ő rájuk várni, hogy ők lépjenek. Hallottuk a ma reggeli vitát is. A Dán elnökség nagyon motivált, elő szeretné mozdítani ezt az ügyet, de nem tudom, hogy mit akarnak javasolni. Thank you, George Stavrakakis. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, Stavrakakis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bevezetőjét és az Európai Bizottságnak pedig köszönöm, hogy benyújtották ezt a módosítási javaslatot. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat akár megoldást is jelenthet az egyre súlyosbodó likviditási problémákra, és arra, hogy az említett hat országban már a gazdaság szereplői is egyre nehezebben jutnak likviditáshoz. Tovább kell lépni ezekkel a nagy projektekkel, és megfelelő tőke allokációra van szükség, legyen az hitel vagy garancia forrás, és remélem, hogy a bizottság majd hozzájárul ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és a bankok ismét elkezdjék a hitelezési tevékenységet. Vannak nagy fejlesztési projektek, beruházások, amelyeket a válság miatt nem visznek tovább, és a görög gazdaság számára ez nagy nehézséget jelent, ami a statisztikai adatokon alapuló értesüléseket illeti. Közgazdászok is úgy gondolkodnak, hogy a recesszió nagy részt abból adódik, hogy a tőke felhasználása nagyon nehézkes, a hitel források szűkössége miatt nagyon nehéz hitelhez jutni, ezért a bizottsági javaslat megoldást jelenthet erre a komoly problémára, és új lendületet adhat az új fejlesztési beruházásoknak, anélkül, hogy az európai költségvetésre hatással volna. Minél gyorsabban el kell fogadtatni a bizottsági javaslatot. Köszönöm szépen! Most fel is függeszteném ezt az ülést, és a Dán elnökséggel való eszmecsere következik majd, úgyhogy egy pár percre szükségünk van, hogy helyet csináljunk a Dán elnökség képviselőinek. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, mindenki maradjon a teremben, két perc, jön a Dán elnökség.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 Köszönöm. 9.30 με 10.30 το πρόγραμμα. Το έχουμε ακυρώσει Τώρα Επιτροπή. Dear colleagues. Kedves kollégák! Dear colleagues, also assistants, political Kérem az asszisztenseket és a politikai tanácsadókat is, hogy foglaljanak helyet, hiszen kezdjük a munkát újra. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. As you know, under this point of the... Ezen a napirendi ponton tárgyaljuk uh, a Dán elnökség prioritásait. Nikolaj Famen uh, jött el a körünkbe, ő az európai ügyekért felelős miniszter ő a koordinátora az elnökségi időszaknak, és a mi szakbizottságunk területére tartozó ügyekkel és az ő minisztériuma foglalkozik, ezért őt hívtuk meg ma. A szokásos eljárás szerint először meghallgatjuk az expozéját, majd eh, lehetőség lesz kérdésekre, észrevételekre, illetve kérések erről való beszámolásra. Több mint egy óránk van ennek a témának a tárgyalására, úgyhogy remélem, hogy hasznosan kihasználjuk majd az időt. Miniszter úr, üdvözlöm, és meg is adom önnek a szót. Well, thank you, Madam President, and let me start by congratulating you. Köszönöm, elnök asszony, és ha engedje meg, hogy rögtön gratuláljak is önnek az újraválasztásához, és egyben kösz, megköszönjem kedves üdvözlő szavait. európai kohéziós politikáról szólnék. Az Európai Parlament regionális bizottságában mindig jó vendégeskedni, és a kohéziós politikáról folytatott tárgyalások állásáról szeretnék többek között most beszámolni. Azonban, ha megengedik, akkor először egy-két általános megjegyzéssel indítanám hozzászólásomat, mielőtt részletesebben rátérnék arra, hogy mit tervezünk, mit kívánunk elérni a kohéziós politika terén. Ha minden igaz, akkor eh, kérdésekre és válaszokra is maradhat még idő, amit különösen várok. Kezdeném talán a Dán soros elnökség általános prioritásaival, ebből négy van, ezek a következők. Felelős Európa, dinamikus Európa, környezetbarát Európa és biztonságos Európa. Ezek a kulcsszavak ebben a fél évben. Az első azaz a felelős Európa tekintetében. Na, ezzel arra gondoltunk, hogy az európai gazdaságban újra stabilitást kell teremteni. Az eurózónán kívül és belül egyaránt mindent megteszünk ennek érdekében. Az ECOFIN-ben, illetve a tanács növekedési napirendjének keretében is. Eredményekre van szükség ahhoz, hogy eh, újra bízzanak az emberek az Unióban. Szeretnénk az eurózóna tagállamai és az eurózónán kívüli tagállamok közötti hitként, kapcsolatként, közvetítőként funkcionálni ebben a hat hónapban. Az uniónak hatékonyan és meggyőzően kell reagálnia a jelenlegi államadóság válságra, amely jó néhány uniós tagállamot érint. Ehhez politikai szándékra, elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy a gazdasági kormányzás új szabályainak valóban érvényt szerezzünk, hiszen így válhat valóságá az európai szemeszter. Ezt most először a Dán elnökség alatt fogjuk teljes mértékben alkalmazni. Célunk az is, hogy hatékonyan hajtsuk végre a pénzügyi szabályozás reformját. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a banki rendszer biztos alapokon álljon, és a jövőbeni válságokat elkerüljük. A több éves pénzügyi terv napi rendünkön előkelő helyen szerepel majd roppant fontosnak tartom, hogy az új költségvetésen keresztül a kutatásra, a oktatásra és környezetbarát technológiákra minél több pénzt eh, fordítsunk. Több technikai költségvetési kérdést is szeretnénk tisztázni, ezt követően pedig a szakmaiból, a technikaiból, a politikai fázisba lépne át a tárgyalások folyamata, ahol a tagállamok álláspontjukat kifejthetik megengedik, nagyon őszinte leszek. Nem tartjuk reálisnak azt, hogy a Dán elnökség alatt lezárjuk az erről folyó tárgyalásokat, de remélhetőleg az Európai Tanácsnak meg, tanácsban megteremtjük majd az alapot ahhoz, hogy véglegesítjük, véglegesítsük a tárgyalásokat még az év vége előtt. Jelenleg Európa szerte a kormányzatok mind vért izzadnak azért, hogy valahogy a költségvetési számokat összeegyeztessék tető alá hozzanak egy fenntartható költségvetést. Nos, pont ilyen időszakban egy több éves pénzügyi vagy költségvetési keret nagyon nehéz feladat elé állít minket, ugyanakkor nem lehet mindenhol csak megszorítani, munkahelyeket, növekedést kell generálnunk Európában, ennek tükröződnie kell az uniós költségvetésben is. A pénzügyi felelősség, a munkahelyteremtés, a növekedés eh, kéz a kézben kell, hogy járjon. A Dán elnökség második prioritása az, hogy növekedési pályája, pályára állítsuk az európai gazdaságot. Ehhez a belső piacot kell kiterjeszteni. Idén ünnepeljük az Egységes Uniós Belső Piac létrejöttének 20. évfordulóját, ami az európai integráció történelmének legnagyobb sikere, ugyanakkor a belső piacban még rejlenek kiaknázatlan lehetőségek, és a elnökség szerepe és ambíciója, hogy hozzájáruljunk a belső piac modernizálásához, kiteljesítéséhez. Ehhez a bizottság 12 konkrét javaslatát szeretnénk alapul venni a beruházási légkör, befektetési légkör javításához. Szabályok egyszerűsítése, modernizálása, Fontos, hogy a működőtőke és a kockázati tőke számára újra fonzóvá váljon Európa. Olyan egyszerű dolgokra is gondoljunk, mint például a roaming díjak, a mobiltelefonálás, külföldön történő mobiltelefonálás megfizethetővé tétele. Ezek is mind hozzárulhatnak ehhez. Fontos, hogy ez az újonnan kialakult növekedés fenntartható és környezetbarát legyen. A válság kezelés elégtermékeként hosszú távon fenntarthatóvá kell tennünk a gazdaságot, ezért globális szinten is e, vezető szerepet vállaltunk a környezetbarát e, kezdeményezésekben. Így lehet zöldebb, környezetbarátabb és fenntarthatóbb a gazdaságunk. Így az Európai Unió gazdasága úgy tud növekedni, hogy az erőforrás felhasználása nem nő. Főként itt gondolok a széndiokszid kibocsátásra és a fosszilis üzemanyagok felhasználására. Ehhez kell a halászati, a mezőgazdasági politikát is igazítanunk. Legyünk azonban reálisak, barátaim. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem fog eh, egyik napról a másikra önmagától megvalósulni. Új kezdeményezésekre van szükség együttműködésre, komparatív eh, verseny előnyünket a világ többi részével szemben nem tarthatjuk meg eh, egyébként, és fennáll annak a veszélye, hogy a kutatásfejlesztés és a legélesebb eh, elméket követelő munkahelyek a világ más részeibe vándorol majd. A környezetbarát átalakulás, átalakítás sok elemből áll össze, és ez képezzi e, a megújulás, közösségi megújulás alapját. Nem csak a 30 éves stratégiai célokra kell gondolni, új tudás alapú munkahelyek létrehozására is, méghozzá rövid távon. A Dán elnökség ezt a környezetbarát rendet megpróbálja előre mozdítani, de konszenzusos és befogadó módon kívánjuk tenni mindezt. You remember that the first months of the... negyedik prioritásunk biztonságosabb Európa. Talán emlékeznek még eh, tavaly tavasszal, amikor ezrével jöttek Észak-Afrikából Európába a menekültek, az illegális, és, eh, az illegális bevándorlás egyre nagyobb fejtörést, fejfájást okoz az Európai Unió számos tagállamában. Megfelelő eh, menekült menedékpolitikára van szükség ahhoz, hogy megfelelően orvosoljuk ezt a problémát. A Dán elnökség szeretne egy európai, jól működő eh, európai menekültügyi politikát és egy eh, valóban eh, jól működő Schengeni övezetet. Emlékeztetném önöket a, a történelmi perspektívára. Dánia utoljára 2002 őszén töltötte be a soros elnöki szerepet, amikor a bővítésről megszülettek a legfontosabb döntések. A kohéziós politika azóta is roppant fontos szerepet játszik abban, hogy az európai kontinens 2002-ben Kopenhágában politikailag egyesült részei gazdaságilag is közeledjenek egymáshoz. Nagy utat tettünk meg, de még nem értünk célba. Ahogy azt már bevezetőmben említettem, kiszámíthatatlan gazdasági körülmények között élünk, nagy kihívásokkal kell szembenéznünk, nem a megszokott módon folynak a dolgok. De a gazdasági környezet, amelyet mindenki jól ismer, és a költségvetési megszorítások megszabják, megkötik a kezünket. Nem tettünk más, mint hogy tovább növeljük a versenyképességünket, az egy euróból teremtett munkahelyek számát növeljük, felkészülünk erre a gazdasági harcra. Ilyen válságos időkben különösen fontos emlékeztetni mindenkit arra, hogy a kohéziós politika az európai integráció folyamatának egyik legnagyobb sikertörténete. Nem csak az európai szolidaritás szimbólumáról van itt szó, hanem az alapvető európai értékeket is tükrözi ez. Különösen fontos eleme ez annak, hogy az előttünk álló kihívásokra felkészüljünk, felkészítsük Európát. Ez tehát az európai, a Dán elnökség eh, gondolkodásának az alapja a kohéziós politikában. Azt hiszem önöknek nem kell elmondanom, hogy mennyire eh, eh, nagy változás, jelent, hogy a rendes jogalkotási eljárás alá esik a kohéziós politika. Így tehát a tanácsnak és a parlamentnek közös felelősség, hogy 2020-ig előrevetítse a közös politika alakulását. Csak együtt válvetve tudunk sikerrel járni, és a Dán elnökség örül annak, hogy újra szorosan együttműködhetünk az Európai Parlamenttel ezen a területen is. 2020-at említettem, hölgyeim és uraim, ne felejtsük el, hogy az állam és kormányfők a parlament támogatásával elfogadták az Európa 2020-as stratégiát egy eh, intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre koncentrálva. A 2010-es eh, követ záró nyilatkozatában a tanács felhívta a figyelmet arra, hogy az európai versenyképesség, termelékenység, növekedési potenciál és gazdasági konvergencia növelése szükséges. Az állam és kormányfők eh, azt is kimondták, hogy az Európai Unió közös politikái, beleértve a kohéziós politikát is, az Európa 2020-as stratégia szolgáltába kell, hogy állítassanak. Ezt kell a költségvetési tárgyalások során is szem előtt tartani. A kihívás tehát az, hogy megtaláljuk azt a keretet, amely egyrészt valóban célzott, fókuszált eh, módon közelít a problémákhoz, ugyanakkor rugalmasan eh, alkalmazkodik alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz. Bárhogy is járunk el, meggyőző válaszokkal kell szolgálnunk a következő kérdésekre. E, mi együtt hogyan és mit tehetünk azért, hogy az Európai Unió szakpolitikai céljait elérjük, és hogyan tudjuk azt bebizonyítani, hogy value for money módon, azaz e, pénzért értéket e, adunk. A tárgyalási folyamat során ezt fejben kell tartanunk, és eh, nem szabad elfelejtenünk, hogy hogyan működik az Európai Unió, illetve hogy működik az Európai Unió, működik a közösségi módszer, és az európai polgárok eh, érdekében tudunk jó eredményekre jutni. Szeretnénk, hogyha a tárgyalásokat minél inkább előre eh, vihetnénk. E kontextusban legyünk őszinték, legyünk nyíltak. Egyszerűen mindenkor azt szeretném megcáfolni azt a mitoszt, hogy Dánia nettó befizetőként nem érdekelt abban, hogy a kohéziós politikáról szóló tárgyalások e, e, előre haladjanak. Ez egyáltalán nincs így. Éppen ellenkezőleg, hölgyeim és uraim, a kohéziós csomag olyan átfogó, olyan összetett, hogy nem várhatjuk meg a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások végkimenetelét, hamarabb el kell kezdenünk a szabályok kidolgozását. Ez nyilvánvaló, eh, hogy a kedvezményezettek érdekeit is szolgálja. Így tehát mindentőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy önökkel válvetve eh, eredményre jussunk ezen a téren. E két párhuzamos tárgyalási folyamat eh, végül remélhetőleg majd egyesül, konvergál, ha úgy tetszik, de amíg nem születik a tanácsban a többéves pénzügyi keretről megállapodás, addig a kohéziós politikai tárgyalások sem zárulhatnak le. Az MFF-fel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott az Európai Tanács, azt várják a soros elnökségtől, hogy a tárgyalások zárását előkészítsék, hogy 2012. júniusában ez lezáródhasson. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika keretében mindannyiunk érdeke, hogy megmutassuk, hogy a kohéziós politika eh, igenis tud igazodni a legfrissebb elvárásokhoz, a viszonyokhoz. A lengyel elnökség lefektette az alapjait a tárgyalásoknak, mi pedig elindultak a jó irányban, a jó úton, nekünk nincs más dolgunk, mint hogy tovább vigyük ezen az úton a tárgyalásokat, és remélhetőleg az áprilisi és a júniusi általános ügyek tanácsán mm, komoly előre lépést érhetünk el. Ezt azonban nem tehetjük meg magunkban, nem, nem vagyunk képesek arra, hogy a parlament partneri együttműködésen nélkül valóban sinen maradjunk. Illetve nem csak, hogy sinen maradjunk, hanem e, e, azt sem tudjuk e, az önök segítség nélkül garantálni, hogy ez a két vonat nem ellenkező irányba indul el. A mi munkánk azt kell, hogy szolgálja, hogy minden uniós tagállam érdekei érvényesüljenek. Itt Brüsszelben a Dán diplomaták ezért a tárgyalás folyamat során végig egyeztetni kívánnak rendszeresen önökkel, be kívánjuk önöket vonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy a társjogalkotók eh, gondolkodásmódja ne távolodjon, hanem közeledjen, hiszen csak így juthatunk minél hamarabb megegyezésre. Hölgyeim és uraim, eh, meggyőződésem, hogy eh, együtt, közös erővel, sikerrel járhatunk. Ha megengedik, végezetül szólnék pár szót a kohéziós csomag tartalmáról. Az első benyomás gyakran félrevezethető, félrevezető lehet. Ez különösen igaz akkor, amikor ilyen nagy, átfogó, bonyolult jogszabályjavaslattal van dolgunk. Az első benyomás könnyen lehet negatív, negatívabb, mint ahogy azt a, az indokolt lenne. Ez az emberi természet. Nem szereti senki sem a változást, azonban a változás elengedhetetlen, hiszen a környezetünk is változik. Ez most, amikor az Unió keresztúthoz ért, talán igazabb, mint valaha volt. Azonban nem szabad, hogy eh, a bizottság javaslatai eh, elijesszenek, elriasszanak minket, a teljesítménykeret, a tematikus koncentráció, ehm, az egyszerűsítés, a pénzügyi igazgatásra vonatkozó javaslatok hirtelen elrettentőek lehetnek, de van előttünk álló pár hónap arra, hogy ezeken átrágjuk magunkat. A bizottság javaslataiban van logika, és biztos vagyok benne, hogy gyakorlati megoldásokat találunk majd arra, hogy ezt az elsőre látszólag túlzottan bonyolult javaslat csomagot kibogozzuk nincs sok hátra, igazából csak az apró részleteket kell tisztázni, ha mondhatom ezt viccesen. Így tehát én ma optimizmussal érkeztem önök közé, egy optimista üzenetet hoztam magammal. Azt hiszem, hogy nem csak meg nem csak képesek vagyunk arra, hogy megoldjuk ezt a problémát, lezárjuk e, ezt a tárgyalás sorozatot, e, hanem ezt meg is tesszük majd együtt, közösen, olyan projekteket kell támogatni, amelyek eh, valóban hozzáadott értéket képviselnek, és amelyeket eh, megfelelhajtanak végre és eh, ellenőriznek. A tematikus koncentráció vonatkozó lengyel elnökség által elvégzett munka különösen sokat segíthet majd nekünk, hogyha eljön az ideje, akkor egyes horizontális elemeket is a tárgyalóasztalra tehetünk, ez majd a tárgyalások vége felé érkezik majd el ez az idő. Az általános ügyek tanácsán kétszer is napi rendre tűzzük, majd a kohéziós politikát egyiket eh, először április végén, aztán június végén. A kohéziós politika jövőjéről folyó tárgyalások mellett szeretnénk lezárni a tárgyalásokat a jelenlegi kohéziós politika apró módosításairól is. Tavaly októberben a bizottság a válság sújtott országok számára sajátos mechanizmusokat javasolt bevezetni. A kohéziós politika keretében is sokat tehetünk azért, hogy a válság ellen hatékonyabban fellépjünk. Kis szerencsével és sok együttműködéssel a tárgyalások jelentős előrehaladását érhetjük el. Szorít minket az idő, ezért bölcsen kell gazdálkodnunk a rendelkezésre álló idővel. Európa ennyit megérdemel. A lengyel elnökségnek így utólag is hat gratuláljak, kiváló munkát végeztek ezen a téren is. Persze nem tették így se könnyűvé a dolgunkat, mert e, óriási feladat áll előttünk, de mégis e, annyit köszöntünk a lengyel elnökségnek, hogy most már látjuk a fényt az alagút végén. Az általános ügyek tanácsának december ülése szinte kizárólag a politikával foglalkozott a lengyel Eh, elnökségnek köszönhetően. A Dán elnökség alatt ez nem hiszem, hogy eh, lehet lehetséges lesz, de mégis a lengyel kollégák által eredményekre építhetünk. A közös stratégiai keret végső soron a rendes jogalkotási eh, eljárás hatája alá esik majd, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd megállapodnunk a bizottsággal is. Alaposan végig kell gondolnunk, hogy az ország eh, specifikus eh, irányelveket a kohéziós politikában hogyan alkalmazzuk. Egyrészt a kohéziós politikát nem választhatjuk el a gazdaságpolitikai kerettől. Másrészt az ajánlások nem mindig elég konkrétak beruházáspolitika szempontjából, hiszen gyakran szakpolitikai reformokra koncentrálnak, olyan ajánlásokat tartalmaznak, amelyek tagállamra koncentrálnak, miközben a kohéziós politika a közös végrehajtásra épül, és elsősorban regionális szinten kerül végrehajtásra. Ez óriási különbség. Ugyanakkor mégis úgy érezzük, hogy elfogadható megoldást találhatunk ezen problémákra, ezen kérdésekre. A tematikus koncentrációról szóló vita során a többség a kohéziós politika forrásainak nagyobb koncentrációja mellett tette le a voksát, annak érdekében, hogy kritikus tömeget elérjük, illetve hogy a eh, eh, helyi kedvezményezetteknél valóban nagyobb hatást hozhasson ez a konkrétumokról, még meg kell állapodnunk, az a mi első benyomásunk az, hogy a tagállamok nem állnak készen eh, arra, hogy kiterítsék a kártyáikat minden esetre a rugalmasság és a kevesebb megszorítás iránti vágyat érezzük a tanácsban, de hogy ez pontosan eh, milyen fokú, ezt nehéz lenne ezen a ponton megmondani a Dán elnökség számára. Eh, azt tűnik a megoldásnak, hogyha hagyjuk érni ezeket a dolgokat, ezek politikailag roppant kényes kérdések, majd a Dán elnökség vége felé a végjátszmában, a végjátékban visszatérünk ezekre. Szeretnénk komoly előrelépést elérni, és a fő az említett fő elemekről megállapodni. Ehhez koncentráltan fontossági sorrend mentén kell eljárnunk. A soros elnökség mindig is a tagállami küldöttségek kezében van. Mi csak annyira tudunk előrelépni, amennyire a tagállamok küldöttjei is hajlandóak engedményeket tenni. Arról azonban biztosíthatom önöket, hogy mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy eh, minél nagyobb haladást érjünk el ezen a téren, és ehhez természetesen számítunk az önökkel folytatott szoros együttműködésre is. Az önök segítsége nélkül ugyanis nem járhatunk sikerrel, de hogyha együtt eh, eh, eltökéleten járunk el, akkor a Dán elnökség munkáját sokat segíthetik, és mi várjuk azt, hogy a kohéziós politika területén együtt minél jobb eredményeket érjünk el. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, miniszter úr! És azt is köszönöm, hogy a kohéziós politikát prioritásként emelte ki az elnökségi programból, és hogy bemutatta háttérként, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenie Európának a Dán elnökség időszaka alatt. Nagyon fontos látni ezeket a kapcsolódási pontokat. Európa előtt nagyon fontos feladatok állnak, ezzel meg is nyitnám a felszólalások sorát az EPP részéről Fanny úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tejt, tejt, Nagyon pontosan szeretnék fogalmazni, illetve köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes bevezető előadást. Nyilván az idő nagyon fontos, de néha el is vesztegetjük az időt. Hollandó sokszor azt mondjuk, hogy az idő jó barát, ezért nem szabad elveszteni. 2014 nagyon fontos céldátum számunkra, az EU 2020-as kihívások is nagyon lényegesek, hogyha szem előtt tartjuk az időt, akkor látjuk, hogy egyre szűkül a tárgyalási lehetőségeink tere. Önnek is megvan a maga ütemterve, illetve az önök elnökségének. És nyárral bezárólag nekünk is tudnunk kell, hogy a szakbizottságunk álláspontja hogyan alakul, különben kifutunk az időből, és folyamatosan csak lemaradásban leszünk a pénzügyi szabályokhoz képest. Ezért nagyon fontos, hogy szeptemberre a plenáris elé egy olyan tervezetet tegyünk, ami valóban előrelépést jelent, úgyhogy nagy várakozásokkal tekintünk a Dán elnökséggel való együttműködés előbe, nem szeretnénk kullogni a Dán elnökség után. A lengyel elnökség során is azt tapasztaltuk, hogy a kohéziós politika jelentős szerepet töltött be a programban. Ezt látjuk most a Dán elnökség alatt is. Úgyhogy ahhoz, hogy ez a szakbizottság megfelelő szerepet kapjon, ehhez be kell minket vonni aktívan ebbe a folyamatba, ez nagyon lényeges. Tegnap az ITRE szakbizottságban kollégája beszámolt arról, hogy konferenciákat fognak szervezni, nagyon fontos kérdésekkel fognak foglalkozni. Hálm úr például azzal fog foglalkozni, hogy hogyan tudjuk felhasználni ezeket a forrásokat arra, hogy a 2020-as stratégiát valóban meg tudjuk valósítani. Integrált megközelítésre van szükség, az általános irányokat értjük, és hogyha esetleg beszámol majd a konkrét terveikről, akkor egyeztetni tudjuk majd az ütemterveinket is. Üdvözlöm azt, hogy világosan jelezte a stratégiai célok miben létét, ez nagyon lényeges a jogalkotási munka szempontjából is. Nagyon örülök, hogy ön a mi oldalunkon van, a magunk oldalán tudhatjuk önt, és később majd Dehán úr is bizonyára egyetért ezzel a célkitűzéssel. Nagyon fontos, hogy az új eszközöket fel tudjuk majd használni, és fel tudjuk használni az eddig még kihasználatlan kohéziós forrásokat is. Az is lényeges, hogy ez legyen a munkánk fókusza, és ne veszünk el a nagyon komplex szabályokban. Érdemes emellett kardoskodni, vagyis hogy a rendeletben végül ezek a módosítások megtörténjenek. Nyilván ehhez némi Szerencsére is szükség lesz, ez igaz. Ennyit az én észrevételeimről. Nyilván ezek is általános észrevételek voltak. Olbrecht úr bizonyára ki fogja mindezt egészíteni a saját mondandójával. Szocialisták, demokraták nevében a következő felszólaló. Köszönöm, Ának asszony, miniszter úr, köszönöm javaslatait. Üdvözlöm, hogy rendkívül ambiciózus programot mutatott be a kohéziós politikára vonatkozóan, de ez szükséges is, mert az önök elnöksége alatt, ha nem jutunk előre tartalmilag sok dologban, akkor 2014 elejéig nem tudjuk elérni céljainkat. Elmondanám önnek, hogy az önök elnöksége alatt építünk az eredményorientáltságra, néhány pontot vetnék fel, már folytattunk egy első eszmecserét itt a szakbizottságon belül ezekről a kérdésekről, és itt kialakult egy irány, a bizottság javaslatát illetően van egy többség a változtatások mellett. Természetesen támogatjuk a bizottságot abban, hogy a kohéziós politikának támogatnia kell az EU 2020-as stratégiát, ez teljesen világos, de a kohéziós politika jóval több ettől, és a rendelet tárgyalása során ezt nem szabad szem elől veszíteni. Remélem, hogy az önök elnöksége ebbe az irányba keresi majd az eredményeket is. Egyes helyeken jóval nagyobb rugalmasságra van szükség, mint ahogyan azt a bizottság javasolta. Kezdetben vitáztunk erről a szakbizottságban, azt hiszem, hogy többség van a szakbizottságban ezen felfogás mellett, hogy meg kellene szervezni ezt a rugalmasságot, és egy lehetséges eszköz lehetne a partnerségi szerződés. Ezt a bizottság javasolta, de a ö, rendelet tervezetben ezt nem fejtette ki részletesen, hogy milyen státusszal rendelkeznének ezek a szerződések. Tudom, hogy jelenleg zajlanak erről a tanácsban a tárgyalások. Jó lenne, ha ezek a partnerségi szerződések valóban kötelező érvényűek lennének a tagállamok és a régiók között, és ö, jó lenne, hogyha mindenki a saját igény szerint köthetné meg ezeket a szerződéseket. A Strategic frame kapcsolatban mert elhangzott néhány észrevétel, ezeket nem akarom megismételni. Amire utalni szeretnék, az a következő. A kohézus politikával kapcsolatos tárgyalásoknak párhuzamosan kell zajlaniuk a mezőgazdasági és a halászati politikával, valamint a kutatási politikával kapcsolatos tárgyalásokkal. Figyelnünk kell ugyanis, hogyha mindezt ugyanazon rendszer hatája alatt akarjuk tárgyalni, akkor mindennek szem előtt kell tartani, hogy mindennek a végén működőképesnek is kell lennie. Ami az egyszerűsítés kérdését illeti, délután még bizonyosan intenzív vitát folytatunk majd a bizottsággal erről a témáról. Nos, a tanácsban és a parlamentben a tárgyalások során figyelnünk kell arra, hogy nem csupán a felszínen, a menedzsment rendszerben ö, történjenek egyszerűsítések, hanem azok szintjén, akik kérelmeket írnak, és akik megkapják a pénzeket, a forrásokat, hiszen nem sok értelme van, hogyha egy-két jelentéssel kevesebbet készítünk, és a kérelmek még mindig annyira összetettek. Tehát meg kell néznünk, el kell érnünk, hogy ezek a változtatások lehatoljanak a legalsóbb szintig, és fontos lenne itt az európai munka elismerése, amelyet itt végzünk, és az európai integráció erőteljes elfogadása a helyi önkormányzatok szintjén. A szociáldemokrata frakció koordinátoraként egy dolgot szeretnék világossá tenni, Nálunk világos álláspont alakult ki azt illetően, hogy nem akarunk makrokondicionalitást a kohéziós politikában, nem akarjuk ezt a rendelettervezetekben. Azt gondolom, hogy ezen a helyen kell ezt világosan és hangosan kijelenteni, erről mindenképpen beszélnünk kell, cselekednünk kell ezen a területen. Remélem, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy egymással együtt tudjunk működni és előre tudjunk lépni. Azt hiszem, hogy első eszmecsere céljából részemről ennyi elegendő. Nagyon örülnék, hogyha sikerülne rendkívül intenzív együttműködést megvalósítani, mivel a Dán tanácselnökség kulcspozícióban van a kohéziós politika előrevitele szempontjából, és az időtervünk betartása szempontjából is köszönöm. Köszönöm szépen, Konstanca. Az ALDE eh, frakció nevében Manescu asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Vámen miniszter úrnak eh, a bevezető előadását. Örülök, hogy mindezekben a témákban egyetértünk. A regionális politika és a több éves pénzügyi keretek kulcsfontosságúak Európa gazdasági pénzügyi fellendülése szempontjából. Nem akarom elismételni az előző felszólalók által mondottakat, de az a benyomásom, hogy valamivel ki kell ezt egészítenem. Hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon hatékonyan tudtunk együttműködni a lengyel elnökséggel, és arra számítunk, hogy a Dán elnökség is ebben a szellemben működik majd együtt velünk, vagyis ez az együttműködés is hatékony lesz a lehetőségeknek megfelelően. Nagyon fontos vitáknak tekintünk elébe a következő fél éves időszakban az új jogalkotási csomag összefüggésében. Ezért kritikus jelentőségű az, hogy valódi párbeszédet tudjunk folytatni az elnökséggel, és konkrét témákat tudjunk érinteni ennek során, olyan témákat, amelyek valóban érdekesek számunkra az új jogalkotási csomag összefüggésében. Nem is akarom részletezni ezeket a témákat, rengeteg ilyen témánk van. Sem az ön bevezetője, sem a munkadokumentum, a Dán elnökség munkadokumentuma nem volt túlzottan részletezett a regionális politika tekintetében, általános szinten érintik azt, mégis volna két kérdésem. Hogyan vélekedik a makrokondicionalitásról? Mint korábban hallotta, nekünk kétségeink vannak azzal kapcsolatosan, hogy ez volna a helyes út, vagyis, hogy szankcionálni kellene a kedvez, kedvezményezetteket a kormányaik által elkövetett hibák miatt. Aztán van még egy aspektus, amire hivatkozni szeretnék, a, a költségvetés korlátozása. Ön hogy vélekedik erről? Illetve arról a döntésről, hogy csökkentenék a GDP arányos mértéket 3,8-ről 2,5%-ra. Több témát is felvehethetnék, de szeretném, ha egyelőre ezekre a kérdésekre válaszolnak. Köszönöm szépen. First of all, Először is szeretnék szólni egy olyan kérdésről, amelyet az imént említettek, talán mind a három felszólaló említette, az, hogy a Dán elnökség szeretne-e szoros együttműködésben párbeszédet folytatni a parlamenttel a kohéziós politika tekintetében. Általában a politikusok hosszasan válaszolnak, az én válaszom ehhez képest rövid lesz, igen. Ez a tervünk és ez a szándékunk, és arra számítunk, hogy erős lesz ez, ez az együttműködés nem lesz informális miniszteri találkozó a kohéziós politikával kapcsolatosan, mint ahogy azt a lengyel elnökség tette. Nem azért, mert nem gondoljuk értékesnek ezeket a találkozókat, de mi kevesebb ilyen informális miniszteri találkozót szeretnénk szervezni, viszont lesznek más kezdeményezéseink, és nagyon nyitottak vagyunk a javaslatokra, a parlament javaslataira, a szakbizottság javaslataira, a tekintetben, hogy hogyan tudunk együttműködni. Az egyik legfontosabb dolog, ami a tavaszi időszakban meg fog történni, az, hogy a lengyel elnökséghez hasonlóan konferenciát szerz, szervezünk az MFF-ről. A parlamentet is meghívjuk természetesen erre a konferenciára. Ez nem olyasmi, amit minden tagállam ünnepelt. Nem akarom megnevezni azokat, akik nem szeretnék folytatni ezt a hagyományt, de a Dán elnökség részéről ez egy kötelezettségvállalásra utaló jelzés. Szorosan, szorosan együtt szeretnénk működni a parlamenttel, ezt a, az együttműködést folytatni szeretnénk. A másik nagyon fontos dolog, hogy a kohéziós politikával kapcsolatosan áprilisban és júniusban tervezünk megbeszéléseket, találkozókat. Ezeket megelőzően, mint minden esetben, amikor az MFF-ről tárgyalunk, egyeztetni fogunk az Európai Parlament képviselőivel is, Lamassur úrral és másokkal, és ezen alkalmakkor az MFF-ről fogunk tárgyalni, az önök kollégái felkértek minket, hogy bővítsük ki ezeknek az egyeztetéseknek a körét, hogy valódi párbeszéd jöjjön létre a parlament, az elnökség és a bizottság között. A Dán elnökség reakciója erre a parlamenti javaslatra az volt, hogy igen, járjunk el így, mert mi is szeretnénk ezt az együttműködést ezért lehet, hogy egy kicsit más a mi munkamódszerünk, de a cél ugyanaz. Azt is el kell mondanom, hogy üdvözlünk minden jó elképzelést, és ha megengedik, hogy vissza térjek majd később ebbe a körbe, ennek nagyon örülnék. És az is jó volna, ha informálisabb keretek között is tárgyalhatnánk. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy komolyan gondoljuk a parlamenttel való együttműködést, a, a partneri szellemben való együttműködést, és ebben a szellemben jöttem ma ide, és nem csak szép szavakat szerettem volna hangsúlyozni, és a jövőben sem csak ezt tudom ígérni. Lambert beszélt ezekről a kérdésekről, és arról is, hogy alapvető jelentőségű, hogy valódi előrelépés történjen a Dán elnökség során, ebben egyetértünk. Megvan a határidőnk, egy olyan határidő, amit mindig szem előtt tartunk, addig a több éves pénzügyi kereteket ki kell alakítani az év második felében, és a kohéziós kérdést is figyelembe kell venni, hogyha ahhoz, hogy ez lehetségesé váljon, a Dán elnökségnek minden erőfeszítést meg kell tennie, de a parlamentnek és a bizottságnak is, vagyis, hogy a júniusi tanács ülésre olyan tárgyalási alapot tudjunk vinni, amelynek alapján sikeresen végre lehet hajtani a tárgyalást az év második felében. Ezt meg is fogjuk tenni, és ezért nagyon egyetértek azzal, amit Lambert hangoztatott ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, és ön is tudja, hogy mindezt szem előtt fogjuk tartani. Különös hangsúlyjal említette a konferenciát, ezt a személyes beszélgetésünk során is említette. Ezután, az ülés után felveszem a kapcsolatot azzal a miniszterrel, aki ezt az ülést szervezi, ezt nem én szervezem, és majd beszámolok arról, hogy a parlament hogyan vélekedik erről a kérdésről. Gondolom, hogy örül majd annak, hogy ilyen visszajelzést kapott öntől és a többi kollégától, tehát így szeretnénk majd a jövőben eljárni. Konstanca is kifejtette, hogy nagyon fontos ez az együttműködés a parlament és az elnökség között. Néhány további kérdést is felvetett, például a partnerségi elvvel kapcsolatosan. Az érintettekkel való egyeztetés természetes és helyén való dolog. Olyan országból érkeztem, ahol a konzultáció hagyománya igen erős, úgyhogy ez számomra magától értetődik. Nagyon jó volna együtt dolgozni a parlamenttel azon, hogy hogyan lehet ezt a legsikeresebben véghez vinni, és nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztam. A, ami a makrogazdasági feltételességet illeti, ezt Ramona és Konstanz is felvesz, felvetette, ez nyilván egy nagyon kényes kérdés, azért legyünk őszinték, ez az egyik legnehezebb kérdés, amit majd valahogyan meg kell oldanunk. Az elnökség barátai, az Európai Tanács és a KAT is tárgyalni fogja ezt, és az, hogy ezek az elemek mikor kerülnek átültetésre jogszabályokba, azzal kapcsolatosan kicsit kétségeim vannak, hogy a Dán elnökség alatt meg lehet -e ezt oldani jelentős véleménykülönbségek vannak, és ezeknek a súlya, illetve nagyságrendje azt jelzi, hogy ez olyan vita lesz, amit az időszakunk végéig napirenden kell tartani. A bizottság nak nagyon határozott álláspontja van ezzel kapcsolatosan, és ezt át is fogom adni a tanácsnak, de azért azt még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a tanácsban is nagyon megosztottak az álláspontok a megközelítéssel kapcsolatosan. Végső soron kompromisszumot kell majd találni, de mindenkit biztosítok arról, hogy a parlament üzenetét közvetíteni fogom a tanács felé, hogy ők is tudják, hogy a szakbizottság hogyan vélekedik erről a kérdéskörről. Azután Ramona felvetette a Kepin kérdését is. Nagyon jól rámutatott a legbonyodalmasabb kérdésekre, és nyilván ezekről ma beszélnünk kell. Azt is el kell mondanom, hogy az MFF tárgyalások során ki kell majd deríteni, hogy a bizottság valóban kialakította a megfelelő egyensúlyt. A tanácsban megoszlanak a vélemények, az elnökség pontosan tudatában van, hogy mi a helyzet bizonyos tagállamokban, ezt mindannyian tudjuk. Ez is egy olyan kérdéskör, ahol végső soron kompromisszumra lesz szükség, és majd a szakbizottság álláspontját bemutatom a tanácsnak, és bizonyára nagy érdeklődéssel fogadják majd ezt a visszajelzést, és gondolom, hogy ez lesz ez az egyik olyan terület, ahol az időszak végéig vitáznunk kell majd arról, hogy mi lesz egy észszerű megoldás, egy méltányos megoldás, ez pontosan a, az elnökség egyeztetési feladata. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elfogadható megoldást találjunk, olyan megoldást, ami elfogadható a bizottságnak, a parlamentnek és a tagállamoknak is. Köszönöm, Jan Olbricht következik. Yes, Mr. Uh, first of all, I... Köszönöm először is Szeretnék megelégedettségemnek hangot adni. A Dán elnökség részéről jó volt hallani, hogy az folytatni kívánják a kohézus politikában elkezdődött munkát. A legfontosabb tagállamok álláspontja lassan kialakul. Remélem, hogy a Dán elnökség után sem változik az önök véleménye, hiszen a soros elnökség feladata és kötelessége igen jó körülhatárolt, de remélhetőleg, hogy nem változik az önök hozzáállása azután sem, hogy átadták a stafétabotot a soron következő elnökségnek. Önne néhány konkrét kérdésem is önhöz, miniszter úr. Először politikai általános kérdésekkel kezdeném. Uh, the tendency either to, uh, to... Látok egy bizonyos fokú tendenciát arra, hogy az Európai Bizottság Ön szerint az általános tendencia az Európai Bizottság eh, szerepének a megerősítését, gyengítését, vagy jelenlegi szinten történő megtartását célozza. Beszélek itt a delegált, az az eh, meghatalmazáson, feltalmazáson alapuló aktusokról, a hatáskörökről, kompetenciákról. Most nem a eh, Dán kormány véleményre vagyok kíváncsi, hanem ön hogyan érzi a dolgok alakulását e kérdésben, a tanácsban? Mi, mi az általános légkör? Két további kérdés, amely nem a rendeletre vonatkozik, de mégis fontos. Az elnökségnek eh, mi az álláspontja ezzel a bizonyos 40 milliós eh, kohéziós csomagon belüli közlekedési eh, eszközzel. Fennáll a veszélye ugyanis annak, hogy a kohéziós országoktól veszik el ezt a pénzt. Először elveszik a pénzt, aztán pedig odaadják az úgynevezett Európai Ügynökségnek. Kérdésem az, hogy akkor mi lesz a közös végrehajtással? Hiszen ez nem a shared management, ez a közös végrehajtás alá tartozik. Majd egy központi Brüsszelből irányított e, nyílt pályázaton meghirdetett módon elkötött pénz lesz. Fontos persze a pénz elkülönítése is, de az is fontos, hogy ne a kohéziós országoktól vegyék ezt el. Ez különösen kényes kérdés a kohéziós országok számára. Elmondhatom, hogy ebben az épületben jó néhány olyan ülés volt, hogy a DG akik most is jelen vannak, azt mondják, hogy igen, elveszik a pénzt. Aztán jön a DigiTran, amely a közlekedési igazgatóság, pedig azt mondja, hogy pénzt adják most elveszik, vagy adják ezt a 10 milliárdot, az nem mindegy. Persze, mi átlátunk a szitán, tudjuk, hogy mi történik, elveszik, nem odaadják. De ami még fontosabb, hogy mi van a történet mögött, mi van a mese mögött, még pedig az, hogy kiveszik ezt a pénzt a közös végrehajtásból, vagy igazgatásból, és átteszik az ügynökségekhez. Itt van például a szociális alapkérdése. Legyen az egész csomagban egy fix összeg, 25 és 40 százalék a fejlettebb, fejletlenebb régiókban, vagy legyen ez rugalmasabb, és döntsék el az egyes tagállamok, hogy mi az ő valós igényük a szociális alap eh, felhasználási arányát illetően. Ez megint csak nem a pénzügyi rendeletben, vagy a vonatkozó rendeletben szerepel, de hát ez fontos, hiszen közlekedési eszköz, illetve a szociális alap kérdésének megoldása nélkül eh, igen könnyen nehéz helyzetben találhatjuk magunkat. Tehát első kérdésem még egyszer összefoglalva a bizottság szerepe, illetve a második pedig a közlekedési eszköz és a szociális alap kérdése. Az utolsó, bocsánat, utolsó kérdéshez még hozzáfűzném, hogy remélem, hogy amikor erről beszélünk, akkor Kopenhágában a szakbizottságunk küldöttsége ellátogathat, és a Dán illetékes minisztériumokkal tudunk majd erről tárgyalni, nem csak eh, városnézünk Kopenhágában. Köszönjük! Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Egy órával ezelőtt egy témáról elkezdtünk vitázni, amely a tanácsban nem tűnik problémásnak. Felhívám azonban mindenkinek a figyelmét az úgynevezett, úgynevezett kockázatmegosztó mechanizmusra, a likviditási és finanszírozási problémákkal rendelkező tagállamokat segíti ez. A mi szakbizottságunkban, illetve úgy tűnik, hogy a parlament egészében megegyezés van az irányban, az ügyben, hogy gyorsított eljárásban, egy olvasatban e, zárjuk le ezt a dossziét. Ez a Hübner jelentés. A tanácsban azonban december óta semmi sem történt, amennyire hallottuk. Kérdésem az önhöz, miniszter úr, talán eh, meg tudnám magyarázni, hogy miért nem történik semmi a tanácsban, miért nem eh, tettek keresztül egy száz szalmát sem az elmúlt hetekben. Ez különösen fontos kérdés mondjuk Görögország számára, hiszen várjuk a segítséget, nem Görögország az egyetlen, aki számít erre a segítségre. A második kérdésem kicsit személyesebb. A közbeszerzési irányelvről is szólt a bevezetőjében. Ezzel kapcsolatban megint csak az érdekes, hogy mikor érkezik a javaslat. Sok mindent hallunk a folyosókon, de aztán meg hiába várunk, nem történik semmi az ügyben. Kamaner, please. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia arvoisalle ministerille erinomaisesta. Köszönöm szépen. Niin kuin täällä on todettu moneen kertaan, niin... Köszönöm ezt a remek összefoglalót. Mindig újra és újra láthattuk, hogy megpróbáltunk együttműködni már a lengyel elnökséggel is, és vannak olyan prioritások a Dán elnökség alatt, hogy például a kohézi, erős kohéziós politikát meg valósítsák a költségvetés területén is. Nagyon fontos témák vetődtek itt fel, és különböző kérdéseket szeretnék megfogalmazni. Először is a partnerségi szerződésekkel kapcsolatosan. Itt a régiók bekapcsolását a partnerségi szerződésekbe javítanunk kell. Az igazgatást különböző szinteken úgy szintén javítanunk kell. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy ne túlságosan a nemzeti kormányok kezébe kerüljön a döntés. Különböző lépéseket kell tennünk. Most feltenném a miniszter úrnak a kérdést, hogy valóban előre akarja vinni ezt az egyszerűsítést, melyek a konkrét intézkedések, amelyek jelenleg léteznek e tekintetben. Vannak például megközelítések a flat rate, vagy ö, egyszerű kifizetés tekintetében milyen erőfeszítéseket tesznek ezen a területen. Aztán van a tagállami szint, különböző szintű minőségű igazgatással, különböző ö, bürokráciával, és hogyan lehet ö, egységes ö, standardeket vagy kritériumokat kialakítani valamennyi tagállamra. Beszéltem még bizonyos plafonok bevezetéséről is. Milyen ö, kihatásokkal bírna ez a tanácsban zajló tárgyalásokra. Ez úgy szintén egy fontos kérdés a jövőt illetően. Jó magam jelentéstevő vagyok az európai regionális együttműködés témájában, és szeretném részletesen elmondani, hogy ezen regionális együttműködésnél világos kérdések vetődnek fel, amelyeket kezelnünk kell, és a tanács elnökségét ellátó országnak különösen ki kell emelnie ezen kérdéseket, hiszen költségvetési szinten csak 3,5%-ot javasolnak ezekre a megközelítésekre. Yeah, the floor is yours. Thank you very much. First of all, uh, so... Köszönöm. Először is Jan Olbrich kérdésére reagálnék. aki azt kérdezte, hogy a, ha véget ér a soros elnökségünk, akkor megváltozik-e az álláspontunk, vagy tartjuk magunkat a jelenlegéhez. A lengyel Európa ügyi minisztertől, Nikolajtól hallottam, hogy most, hogy vége a lengyel elnökségnek, már csak a lengyel érdekeket kell szolgálnia. Nos, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a soros elnökség szerepe e, igen sajátos, ezért el kell, hogy mondjam, hogy én most 27 tagállamot képviselek egy fél évig, és a nemzeti állásponttól, érdekektől függetlenül nem a Dán kormány nevében szólok most itt, hanem a Dán soros elnökség, az a 27 tagállam nevében megpróbálunk eh, építő jellegű munkát végezni, nyílt elnökségi programot végrehajtani. És egy olyan álláspontot kialakítani, mely mind a 27 tagállam számára elfogadható. Akár csak a lengyel elnökség, remélem majd úgy érzik, eh, mi is hasonlóan eh, konstruktív, nyitott elnökség leszünk. Azt hiszem, hogy Dániának is ez mindig jellemzője volt, függetlenül attól, hogy soros elnökséget töltünk-e be vagy sem, mindig építő jellegű, nyitott tagállamként próbálunk működni. Lássuk a következő kérdését. Az Európa Bizottság két dolgot javasolt. Először is a Europe Facility eh, létrehozását, és a 10 milliárdos eh, átsorolást a kohéziós borítékból a, ebbe az Európa eszközbe. Itt a közlekedési eh, politikáról van szó. Nem titok azonban, hogy folyik a vita arról, hogy a 10 milliárd a kohéziós alapokból származzon, vagy sem. Arról is folyik a vita, hogy a 10 milliárd az egy e, szentehén, vagy lehet több, kevesebb is ez az összeg, vagy ez kőbe van vésve. Nos, ez tárgyalási alapot képez, a tanácson belül is megoszlanak a vélemények ez ügyben. Természetesen nem került el a fegyelmünket, ennek a problémának a megléte. Mondhatom, hogy dolgozunk az ügyen, és meggyőződésem, hogy az önök szakbizottsága és a parlament folyamatosan tájékoztatva lesz arról, hogy eh, hogyan haladnak a dolgok a tanácsban. Az Európai Szociális Alap eh, részére elkülönített pénzekről, meg pántlikázott összegekről pedig annyit mondhatok, hogy ma végleges álláspontot nekem tudnak belőlem kicsikarni, hiszen ilyen nincsen a tanácsban, de az előttünk álló hónapokban erre a kényes és fontos kérdésre megoldást kell találnunk. Nagyon jó, hogy az önök szakbizottságában itt ilyen nyíltan eh, kiterítik az eh, asztalra a, a kártyáikat, tényleg eh, a kérdéseket nyíltan feltesszük. Nem mondom, hogy könnyű lesz, mert nem lesz az, de természetesen a tanácson belül megpróbálhatunk kialakítani egy véleményt, egy álláspontot, és ezt követően önökkel egy érdemi vitát folytathatunk erről. A Kopenhágai látogatással kapcsolatban, nos, mindig szívesen látott vendégek, mi csak örülünk annak, hogyha eh, ezt a utazást, ezt a látogatást valahogy tető alá hozzák, és akkor mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy segítsünk eh, önöknek kell hasznos programot összeállítani, és hogyha lehetséges, az egyik legszebb dolog abban, hogy az e ember európai európai ügyi miniszter posztot tölt be, az az, hogy járhatja Európát, eh, azonban Kopenhágában is jó, otthon is jó, úgyhogy ha Kopenhágában tudunk találkozni, én annak csak örülök. A tematikus koncentráció híres kérdése is felmerült, ahogy azt említettem már. Ez is egy roppant nehéz összetett kérdés. A tanácsban e, e, ezen a ponton nem ugyanabból a kottából énekelnek a tagállamok, remélhetőleg majd valamennyire közelednek a harcálláspontok az elnökségünk alatt. A, ami a kockázat megosztási vagy megosztó eszközzel kapcsolatban, annyit mondhatok, hogy a bizottságtól ez egy viszonylag frissen érkezett javaslat. Felvetettük már ezt a kérdést a lengyel elnökség végén a tanácsban. A mi stratégiánk a Dán elnökségben az, hogy alaposan előkészítjük a dolgokat, és aztán hagyjuk a tagállami kép, küldöttségeket, hogy kiérleljék az álláspontjukat. Ehhez időre van szükség. Először holnap, már holnap egy technikai szeminárium megrendezésére kerül sor, és a kohéziós pénzekből a válság által sújtott országokat az Európai Beruházási Bankkal együtt fontos megsegíteni, de hát, hogy pontosan hogyan, s miként ennek a részleteit még ki kell dolgozni, egyet értek önnel abban, hogy ez nagyon fontos, és az idő sürget, az idő szorít minket. Ahogy azt már említettem korábban, az ember, az idő az ember barátja, de néha nincs sok ideje, de hát ha a barátok kitartanak mellette, akkor időhiányában is meg lehet állapodni. A közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésére áttérve, erre majd visszatérünk, hogy mikor, azt egyelőre nem tudom megmondani. Remélem ezt megérti. Sok aktuális kérdés felmerült, hogyha nem tudok ezek közül mindegyikre érdemel reagálni, akkor annak megvan az oka, remélem, hogy ezekre majd később visszatérhetünk. Az egyszerűsítés, ön is említette nehéz, kemény dió. Az egyszerűsítés iránti igényre vonatkozó hangok nem találtak süket fülekre az Európai Bizottságban, úgy tűnik, hiszen a javaslatban ez szerepel. Fontosnak tűnik, hogy a szabályok a lehető legegyszerűbbek legyenek. Ugyanakkor el kell érni a célokat, e, és megfelelően kell elkölteni az európai adófizető polgárok pénzét. A kettőt kell valahogy összeegyeztetni. A közös politikával kapcsolatban az egyik általános vita a tanács és a bizottság között pont e témában folyik. Nem akarunk több bürokráciát, éppen ellenkezőleg nem akarunk több ezer oldalas szabályokat, szabálykönyveket. Miért ne lehetne sokkal egyszerűbben, okosabban, rövidebben megfogalmazott szabályokkal elérni? Ahogyan is nyilván tudják, az Európai Bizottság javaslatai két különböző helyzetre eh, telnek ki. A, konver- ex- a volt konvergencia régiók a következő 7 éves időszakban eh, kapnak bizonyos kivezető pénzt, ahol azok a régiók, ahol pedig az uniós átlag, eh, a GDP az uniós átlag 75%-át nem éri el, ott másfajta összeg kerül meghatározásra. Ez költségvetési kérdés, ki fizeti kinek a cechét. Nyilvánvalóan itt elég komolyan megoszlanak eh, a vélemények, két tábor alakul ki. Megpróbáljuk a különböző régiók eh, érveit, érdekeit valahogy beépíteni egy elfogadható csomagba. Úgy vélem, hogy ez majd egy kompromisszum részét képezheti a több éves pénzügyi keretről szóló kompromisszum részét. Ennél világosabb választ ne is várjon ma tőlem. E, erre nincs módom s felhatalmazásom. Az Európai Regionális és Területi Együttműködés, illetve az adminisztratív e, kihívások kérdése a határmenti régiókban, e, ez valóban égető probléma. Lássuk először talán az adminisztratív kihívásokat, mi tematikus megközelítéseket eh, alkalmazunk, követve a lengyel eh, példát. Az igazgatási és ellenőrzési eh, rendszereket így horizontálisan lehet szerintem legjobban kezelni. A szomszéd az ETC-ben a szomszédság politikai eszközök eh, határmenti régiókban történő alkalmazása eh, is egy eh, fontos probléma. Sajnos azonban egyelőre nem szerepel napi rendén ez a fajta integráció, ugyanakkor az európai szomszédság politika eszközé, az ilyen PI eszközével nem könnyű a kohéziós politikai eszközöket egyesíteni, de a határmenti régiókra gondolok. Hát jó néhány kérdést felvetettek, ezek mind relevánsak, ezekre majd később visszatérünk. Köszönöm szépen. Petro Luhán, Joachim Teller és Viktor Businer következnek ebben a sorrendben. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a Dán miniszter úrnak, hogy bemutatta az elnökségi programot. Két kérdésem volna. A legfontosabb kérdéseket is feltették már. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy megpróbál közös megoldásokat találni, hogy a következő fél évben az előttünk álló kihívásokat leküzdjük. Ossza meg velünk a véleményét, különösen annak tekintetében, hogy a tagállamok csökkentik a közkiadásaikat a válság miatt. Az Dán elnökség hogyan gondolkodik erről? Hogyan tudják ösztönözni a gazdasági növekedést, a, foglalkozás, a foglalkoztatás bővítését, különösen a fiatalok körében? Véleményünk szerint a kohéziós politikának hozzá kell járulnia az állás teremtéshez, különösen a fiatalok számára Közel 21% a fiatalok körében a munkanélküliség általában, átlagosan, de Spanyolországban ez 40%-ra rúg. Különösen a fiatalok számára érdekes tehát a, a foglalkoztatás bővítése. Ez fontos szerepe vagy feladata a kohéziós politikának. Második kérdésem. A Dán elnökség hogyan vélekedik arról, hogy egy zöldebb Európában hogyan járulhatunk hozzá ahhoz, hogy javuljon az üzleti környezet. A kohéziós politika és a többi ágazati politika között mi a korrekt elhatárolás? Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm miniszter úr, hogy ellátogatott hozzánk. Különösen hálás vagyok, hogy egy nettó befizető ország álláspontját osztja meg velünk a kohéziós politika támogatása érdekében. Ez valóban fontos politikai terület, és olyannak is tekintik önök. Volt néhány aggodalom már előzetesen a Dán tanácselnökség kezdet előtt, hogy vajon lesznek-e hangsúlyeltolódások de szerencsére önök ezzel ellen hatottak, kohéziós és strukturális politika tehát továbbra is fontos szerepet kap az önök tanácselnöksége alatt is. Amit a kollégák már felvetettek, az megmutatja, hogy jelenleg több a kérdés, mint amennyi válasz ezekre a kérdésekre született. Az idő kérdése természetesen nagyon fontos. Pontosan az önök elnöksége fog fontos váltásokat eszközölni, hiszen 2014-től a kohéziós és struktúrás politika végrehajtása megváltozik majd, és fontos az, hogy már most tudják, hogy milyen alapon tudnak majd működni, és az operatív programokat és szükséges szerződéseket a regionális támogatási politika keretében foganatosítani tudják. Éppen ezért nagyon fontos az önök elnöksége és tárgyalási ügyessége annak érdekében, hogy itt a szükséges irányokat megmutassák. A határokon átnyúló ö, együttműködés témáját szeretném felvetni. Ön azt mondta, illetve a kollégek azt mondták, hogy a jobb összefogás és koordináció a különböző pénzügyi eszközök között szükséges lenne. És utaltak a bizottságra. Azt hiszem, hogy a bizottságnak kötelezettsége, hogy kezdeményezéseket foganatosítson, de azt veszem észre, hogy Pontosan több tagállam szintjén vannak különböző felfogások ezzel kapcsolatban. Éppen ezért arra kérném önt, hogy a tagállamok szintjén lobbizzon annak érdekében, hogy ez a téma nagyobb hangsúlyt kapjon, és a már meglévő eszközöket, illetve a jogi keretet kellene használni, illetve elfogadni a regionális együttműködés területén. A határokon átnyúló együttműködés a regionális politika kulcsa, szíve, a határrégiók gyakran a legkevésbé fejlett régiók közé tartoznak a tagállamokban, és pontosan ezeken a helyeken kell, hogy összenőjön úgymond Európa, utolsó kérdésem pedig Dánia egy nagyon fontos makrorégióhoz tartozik a balti tengeri stratégia kereteihez, és Svédország az önök szomszédos országa nagyon sok elverest keltett ez a stratégiával kapcsolatban, nem a balti tenger régióját illetően, hanem azt illetően is, hogy a többi makrorégiónak mi lesz a sorsa. Mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatban? Hiszen a balti tenger területén a kohéziós és struktúrpolitika fontos szerepet játszhat, a Kopenhága, Stockholm, Oszló fontos növekedési terület, de vannak még olyan államok, amelyek nagyon erősen függenek a kohéziós és struktúrális politikai támogatásoktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úr, hogy készen állt erre a bemutatóra, és hogy nagyon átfogó válaszokat adott a kérdéseinkre. Csak új kérdéseket és aggályokat tudok megfogalmazni a Connective Europe eszközzel kapcsolatosan Albrecht úr már beszélt erről, de most nem akarom ezzel tovább húzni a vitát. A második kérdésem, mik ezek a teljesítési tartalékok? Ez megosztja a véleményeket a szakbizottságon belül és a tanácson belül is. Harmadszor, mi a Dán álláspont a háztartások energia megtakarításaival kapcsolatosan a kohéziós alapokat meg lehet -e nyitni ebbe az irányba, vagyis hogy a háztartások megtakarításait elősegítse. Tartalmi vitát folytattam Potocsnyék és Hidegárd biztosokkal, pozitívan vélekednek erről, márciusban konferenciát szervezünk erről, és remélhetőleg továbbra is támogatni fogják ezt az elképzelést. Dániának mi az álláspontja? Utolsó kérdésem. Tudatában vagyok, hogy márciusban Potosnyik biznos megnyitja a vitát az új irányelvekkel és a környezeti hatástanulmányokkal kapcsolatosan a Dán elnökség hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Ezek nagyon jelentős kérdések, alapvető fontosságú, hogy lássuk a válaszokat vagyis, hogyha össze akarjuk kapcsolni a kohéziós alapokhoz való hozzáférés lehetőségét eh, azokkal az esetekkel, amikor a szennyező nem fizet. Ez az utolsó lehetőség a szankcionálásban, nem pedig eh, a bevett szankció. Ez eh, az utolsó kérdés a szakbizottságtól Egy dolgot azért el szerettem volna mondani, az Európai Parlament mindig próbál gondoskodni arról, hogy a Dán tolmácsok nagyon jól dolgoznak, úgyhogy akár Dánul is beszélhet, de minden esetre Matula úrnak még megadom a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Igen, megpróbálok röviden megfogalmazni három kérdést. milyen előrelépést tapasztaltak a szolidaritási alappal kapcsolatosan hogyan áll ez az ügy másodszor. A Regi Bizottságban sokat beszélünk a szubszidiaritásról, az állampolgárok, a helyi kormányzati szintek bevonásáról a döntéshozatalba. Vagyis, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárok szintjéhez. A miniszter a régiók szerepéről nem beszélt részletesen, már ami az most vitatott új jogszabálycsomagot illeti. Hogyan képzelik ezt el, vagyis a régiók szerepét? Meg kell azt erősíteni a következő időszakban? Önök szerint az utolsó kérdésem igen rövid. Bár a mi vitáink a jövőbeli jogszabályalkotási csomagokról szólnak, Azért érdekelne a jelenlegi helyzetről is a véleménye. Úgy látszik, Európa nagy problémákkal néz szembe. A gazdasági növekedés megtorpant az eurózónában és az eurózónán kívül is. Véleményét szeretném kérdezni erről tehát. Hogyan látja a gazdasági növekedés kérdését? Well, Let me start. Hagy kezdjem azzal, hogy válaszolok az utolsó kérdésére, ami egyébként kapcsolódik egy korábbi kérdéshez is, vagyis hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy gazdasági növekedés történjen Európában. A Dán elnökség egyik legfontosabb prioritása hogy Európában megint munkahelyeket teremtsen, vagyis hogy munkára fogjuk Európát. Megszorító intézkedések, ezek is fontosak, de nem állhatnak önmagukban. Intézkedéseket, kezdeményezéseket kell tennünk, amelyek az Európai Unió növekedési lehetőségeit fokozzák, és a munkahelyteremtéshez is hozzájárulnak. Tudatában vagyok, hogy a Dán elnökség számára nagyon lényeges feladat a munkahelyteremtés, főleg a fiatalok számára. Spanyolországról beszéltünk, ahol már 45% a fiatalok munkanélküliség irátája, és ez hatással van minden tagállam működésére ez a jelenség. Ezért külön kötelességünk, felelősségünk, hogy a fiatalok munkanélküliségére megoldást találjunk ehhez szeretnénk mindenképpen hozzájárulni. Az egységes piac első tíz évében két és fél millió munkahelyet hozott létre. Hiszünk abban, hogy a kohéziós alapok és az MFF alapok általában hozzá fognak ahhoz járulni, hogy növekedést hozzanak ezek létre, és munkahelyeket ez alapvető fontosságú. Tudnunk kell, hogy az Európai Unióban az egyes programok hogyan tudnak hozzájárulni a növekedés teremtéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. A Dán elnökség során tehát különös figyelemmel követjük majd az egységes piac reformját, minél jobban hozzá szeretnénk ehhez járulni a következő 5-6 hónapban, az elnökség fennmaradó időszakában. A második kérdésével pedig a zöldítési környezetvédelmi napirendel kapcsolatosan tudatában vagyunk, hogy a környezetvédelmi ágazatban bővíteni kell a foglalkoztatást, erre kell összpontosítanunk. Úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű ebben a témában a megközelítésünk. A környezetvédelmi ágazatban globális szinten munkahelyek fognak létrejönni. Ez nem kérdés már. A kérdés csak az, hogy ezek a munkahelyek Európában jönnek-e majd létre, vagy az Egyesült Államokban, Kínában, vagy a Brikországokban. A Dán elnökség meggyőződés, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy olyan kezdeményezéseket támogassunk, amelyek ezt a napi rendet mozdítják előre, vagyis a munkahelyteremtést és a növekedés ösztönzését. Ez nagyon lényeges célkitűzésünk. Joachim beszélt arról, hogy a makroregionális stratégiák hogyan is néznek ki, beszélt különböző kezdeményezésekről, és új kezdeményezések is születhetnek idővel. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos, hogy a már kidolgozott stratégiák működjenek. A kérdés, hogy hogyan tudjuk leginkább biztosítani, hogy a makroregionális stratégiák beépítése a meglévő eszközökbe a 2014-20-as időszakban hogyan működik most. Úgy tűnik, hogy észszerű, hogy a programozási folyamatba ezeket a stratégiákat is be kell vonnunk. A bizottság nagyon dicséretesen egy jó javaslatot nyújtott be. Nyilván ezen még dolgozni kell, de tárgyalási alapnak nagyon jónak tartom. Ami a makroregionális stratégiát illeti, ez fontos eszköz, hogy biztosítsuk a kohéziót a különböző országok között egy régión belül, kulturális csere, zöld növekedés, infrastrukturális fejlődés, ezeket kell biztosítani, és akkor hosszú, hozzáadott értéket szolgáltatnak ezek a makroregionális stratégiák, de a megfelelő úton kell elindulnunk, és véleményem szerint, és az elnökség véleménye szerint az a bölcseljárás, ha kivárjuk, milyen kezdeményezést hoz a bizottság jövő júniusban, és hogyan értékeli a makroregionális stratégiákat. De úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan eszköz, amit felhasználhatunk a növekedés fokozására és a munkahelyteremtésre. Ezek a legfontosabb céljai az elnökségnek, és nagyon tudatában vagyunk ezeknek a követelményeknek. Viktor, felvetette a Connecting Europe eszköz kérdéskörét. Nagyon röviden, de nagyon pontosan fogalmazott, és bizonyára osztozunk ugyanazokban az agályokban, és majd később lesz lehetőség ezeknek a megvitatására. Az energia megtakarításról beszélt, és a kohéziós alapok ilyetén felhasználásáról a Dán elnökség meg fogja vizsgálni ezt a lehetőséget, pozitívan állunk ehhez hozzá, de nyilván még vitát kell ezekről a kérdésekről folytatni. A bizottsággal már megnyitottuk a párbeszédet e tekintetben, de a fő prioritásaink a növekedés, a foglalkoztatás és a környezetvédelem. Az ilyen kezdeményezéseket mindenképpen üdvözöljük. József beszélt a régiók szerepéről. Minden tiszteletem a régióké és a városoké. Én magam is polgármestere voltam Dániel második legnagyobb városának korábbi karrierem során, úgyhogy tudatában vagyok, hogy a források felhasználása nem csak a miniszterek feladata, hanem a helyi kormányzati szintek feladata is, és ők is nagyon professzionálisan el tudják látni ezt a feladatot. A régiók és partnereik olyan szereplők, akiket be kell vonni a partnerségi megállapodások kialakításába, és ez már a bizottsági javaslatban is szerepel, és ez nagyon helyes. A Den elnökség szeretne a szakbizottsággal is együttműködni, és a régiókkal is, a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani ami a szolidaritás kérdését illeti, a 2005-ös módosítási javaslat a bizottság részéről ellenállásba ütközött a tanácsban, és 2006-ban újra napirendre vették. Tavaly októberben a bizottság kiadott egy közleményt a szolidaritási alap jövőjéről, feladta azt az elképzelést, hogy a 2005-ös javaslatot újraélesz-e, visszavonta ezt, és a bizottság szeretné megvizsgálni annak a lehetőséget, hogy új javaslatot tenne a korábbi javaslat módosítására nézve. Ez valószínűleg nem a Dán elnöksége alatt fog megtörténni, úgyhogy a Dán elnökség alatt, ha egyáltalán történik valami, az valószínűleg nem fogja lezárni ezt a kérdéskört. Dánul szeretném zárni a felszólalásomat mert nagyon sajnálatosnak tartanám, hogyha csalódást kellene okoznom a tolmácsoknak. megragadnám ezt a lehetőséget, részben arra is, hogy köszönetet mondjak a tolmácsoknak, bármely országból érkeztek is, és köszönöm a bizottságnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy a Dán elnökség elképzeléseit felvázolja. Bizonyára sok mindenben egyetértenek majd velünk, és lesznek majd alkalmak a vélemény különbségek kifejtésére is, de az álláspontunktól függetlenül a Dán elnökség eltökélt amellett, hogy szoros, nyitott és méltányos legyen az együttműködés a parlamenttel és a regiszakbizottsággal is nagy reményekkel tekintek az együttműködés elébe, és remélhetőleg minél hamarabb találkozhatok majd az előadókkal Kopenhágában, és lesz majd egy látogatás, ez egy nagyon jó kezdeményezés a Dán elnökség részéről. Nagyon várjuk már ezt a találkozót, és remélhetőleg minél többen jelen lesznek majd az említett konferencián és az MFF-fel kapcsolatos konferencián úgy gondolom, hogy ez kiváló lehetőség számunkra, arra nézve, hogy az elnökség, a tagállamok, a bizottság, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is mind-mind lehetőséget kapjanak arra, hogy általánosságban megvitassák az MFF-fel kapcsolatos kérdéseket, és konkrétan a kohéziós alapok kiosztásával kapcsolatos kérdéseket. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, és remélem, hogy a jövőben is így tudunk majd együttműködni. Örülök, hogy ilyen elkötelezettek az együttműködés irányában, világos volt az üzenet, közösségként előre tudunk lépni és szolgálni tudjuk az európai állampolgárok jólétét. Köszönöm. Um, I would like to, to say... Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak én is a miniszter úrnak, de először szeretném elmondani, hogy ebben a szakbizottságban nagyon pragmatikus megközelítésben dolgozunk, és úgy vélem, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz időszakot él át a parlament is, és a tanács is, a költségvetéssel kapcsolatosan és más kérdésekben is, azért szeretném felkínálni önnek az együttműködésünket, minden formájú együttműködésre szükség lesz, bár milyen alakot ölt is az, és önt nem csak, hogy megengedjük önnek, hogy a körünkbe jöjjön, hanem üdvözöljük ezt az elképzelését, és reméljük, hogy Stefanius a trojka rendszer keretében továbbra is támogatja majd a munkánkat, és a két általános ügyek tanácsa kapcsán, amelyek majd a kohéziós politikával foglalkoznak. Nagyra értékelnénk, ha mindkét oldalról biztosítani tudnánk az együttműködést nem csak a költségvetés felelőseivel kapcsolatban, hanem a különböző szakpolitikák felelőseivel is egyeztetnének. A kohéziós politika is szóba kerül majd az informális megbeszéléseken. Mi is nagy reményekkel tekintünk az együttműködés elébe. Köszönöm szépen, hogy megjelent itt, és nagyon nyíltan, őszintén egyeztetett velünk ezekről a kérdésekről bizonyára a tanács majd megosztott lesz bizonyos kérdésekben, és minden esetre nagyra értékeljük az ön elkötelezett munkáját. Köszönöm. Um, Kedves kollégák, még nem zártam le az ülést, folytatjuk a munkát, úgyhogy kérem mindenki maradjon a helyén. Kedves kollégák, megújult lendülettel folytatjuk ülésünket. És ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, mielőtt Nikolaj Vammen miniszter úr megtisztelt bennünket jelenlétével, tehát emlékeztetek mindenkit, hogy a kockázatmegosztó eszközről beszéltünk, most már Whistler biztos úr is itt van közöttünk az Európai Bizottság részéről. És nem jött egyedül. Mások is elkísérték a görög munkacsoportot. Reichenbach úr képviseli, aki holnap a munkacsoport elnökeként holnap is itt lesz, az ECFIN főigazgatóság részéről Szentóni asszony teszi tiszteletét mai ülésünkön, nem nulláról indulunk ez ügyben. Az Európai Bizottságnak van már tapasztalata ez ügyben más területeken, ahol a megosztó eszközökben nincs hiány. Elnézést, majdnem elfelejtkeztem, az Európai Beruházási Bank részéről érkezett kollégákról. Elmondanám a kedves vendégek kedvéért, hogy már nekiláttunk az eszmecserének a Dán elnökséggel folytatott eszmecserét megelőzően volt egy kis időnk, úgyhogy elkezdtük, és ebben a fél órában az már kikristályosodott, hogy valóban sürgős kérdésről van szó, hogy 2012-13-as években vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyeket egy ilyen eszköz felállítására felhasználhatunk, tehát az idő szorít minket. Amúgy is sürgős kérdés ez, hiszen e, itt az ideje, hogy az érintett gazdaságokban újraindítsuk a növekedést. Uh, what in fact the minister has confirmed that the council is not. Mm, Nikolaj Vamentől, e, a soros elnökség részéről hallottuk, hogy a tanácsban bizony nem sok elmozdulás történt ezen a téren. Talán a mi szerepünk lehet az, hogy kimozdítsuk a tanácsot erről a holdpontról. A másik fontos kérdés az volt, hogy a földrajzi és eh, a támogathatósági szempontból eh, mi legyen ennek a hatája. Nos úgy, nos, úgy gondoljuk ebben a szakbizottságban, hogy a kohéziós politikára kell koncentrálni. Érvekben nem volt hiány ez irányban. Szeretnénk a bizottság képviselőinek a véleményét is hallani arról, hogy a projektek támogathatóság kritériumainak a kiterjesztése elképzelhető-e a kohéziós politikán belül támogatottan túli területekre, a másik pedig a területi hatály kérdése, földrajzi hatály, ha úgy tetszik. Nyitott kérdés még, hogy ez mit tenne hozzá, e, mennyivel terhelné a már amúgy is nyilván roppant elfoglalt Európai Bizottsági Szakértők életét, munkáját, hiszen a top kapcsolatban már módosítani kell a rendeletet amúgy is. Ezek a nyitott kérdések, a többi technikai jellegű kérdésre a két héttel ezelőtti technikai eszmecserén, amely egyébként roppant hasznos volt, tehát ezekre a technikai kérdésekre többé-kevésbé választ kaptunk, ha csak valami új dolog fel nem merül a mai vitában, azt hiszem, hogy ez említett kérdéseken, nyitott kérdéseken kívül másról nem nagyon kell eh, tárgyalnunk. Tehát a támogathatóság, és a földrajzi hatály kiterjesztése. Tegnap az ECON szakbizottságban folyt vita a görög munkacsoport részvételével az által készített vélemény témájában, amely támogatja mindkét lefedettséget, tehát a földrajzi és a támogathatóság kritériumok vonatkozásában és a lefedettséget. Azt hiszem, hogy éppen eleget beszéltem már, Rudolfnak meg is adom a szót. President. Köszönöm elnök asszony az újabb lehetőséget. Köszönöm, hogy a kitetelezőti technikai ülésre lehetőséget adtak, és hogy sikerült ezt tető alá hozni, hiszen itt valóban szakértői szinten végigrághattuk magunkat a támogathatósági kritériumokon, általában az eszköz működésén, illetve a mai is itt lévő kollégák tapasztalatait is meghallgattuk azzal kapcsolatban, hogy valóban a helyi szereplőknél hogyan is folynak a dolgok. Nagyon örülök, hogy itt vannak a kollégák, főként Reichenbach úr, ő majd nyilván elmondja nekünk, hogy hogyan állnak a dolgok Görögországban. Egy pillanat múlva rátérnék a felvetett kérdésekre, előtte azonban hadd mondjak el valamit. A javaslatot az inspirálta, hogy Görögországban hogyan alakulnak a dolgok. Itt ugyanis A nagy infrastruktúrális projektek esetében e, a társfinanszírozással problémák voltak, főként a jelenlegi görög helyzetben. A bankok likviditása is e, megbillent, megrokkant, és a projektpartnerektől e, nem érkeztek a, a pénzek, nem ér, nem mozdultak előre a dolgok, tehát ezért gondoltuk, hogy valamilyen eszközre szükség van ebben a fontos, ezen a fontos területen, annak érdekében, hogy további finanszírozási forrásokat találjunk, hiszen jelentős pénzeket már lekötöttek ezekben a projektekben, kár lett volna ezeket veszni, hagyni. Ez volt tehát a javaslat eh, alapgondolat, alapötlete, amit aztán az ECFIN-nel, DG ecfin és az Európai Beruházási Bankkal tovább vittünk, tovább gondoltunk. Ez tehát egy válságintézkedés, és a kohéziós politika végrehajthatóságának a biztosítását szolgálta ez. véleményünk szerint, hogyha a konkrét kérdésekre, ön által feltett konkrét kérdésekre áttérnék, átérhetek, akkor először talán beszéljünk arról, hogy ki lehet -e terjeszteni ezt a javaslatot több tagállamra. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy ez kezelési mechanizmusként vagy eszközként kell, hogy működjön. Éppen ezért azon országokra kívánjuk szűkíteni ezt, vagy alkalmazni ezt, ahol már más kép is próbálunk segíteni a nehézségek leküzdésén. Ugyanig, ugyanez igaz a társfinanszírozás kiegészítésére, az úgynevezett topping up mechanizmusra. Ne felejtsük el azonban, hogy ez nem egy automatizmus, azaz mind a hat érintett országban, tehát európai vagy IMF nemzetközi valóta alap mechanizmus által érintett tagállamban alkalmaznánk ezt, de csak akkor, hogy miután alaposan elemeztük az ország helyzetét, és egyéni elbírálás alapján történne, ez nem automatikusan. Tehát nem is biztos, hogy ebben a hat országban is mindegyikben alkalmaznánk ezt az eszközt. A dolgok jelenlegi állása szerint ez idáig más országokból, más tagállamból nem kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy ők is szükségesnek és sürgősnek tartanák ezen eszköz alkalmazását. Így tehát úgy véljük, hogy a válság leküzdésére kell koncentrálnunk ezzel, ilyen szélsőséges helyzetekben a nemzetközi, a nemzeti stratégiai referencia keretek, az úgynevezett NSRF keretében végrehajtott projektek végrehajtását nem szabad, hogy veszélyeztessük. Az érintett országok esetében ugyanis fennáll a veszély annak, hogy a kohéziós politiká belül a, a hitelkeretének egy részét elveszítheti, hiszen a, az európai költségvetésből befolyó pénzeket nem tudja így tehát visszaigényelni. A még nem odaítelt pénz különösen fontos ahhoz, hogy jelentős pénzektől ne essen el az érintett ország ne felejtsük el, hogy ezek stratégiai jellegű projektek, európai stratégiai projektek. Mondok itt elsősorban a transeurópai projektekre, illetve környezetvédelmi szempontból eh, eh, létfontosságú projektekre. Biztos vagyok benne, hogy a Reichenbach úr majd bővebben értekezik erről. As I said, the aim is to secure the implementation of the uh, cohesion policy. Kohéziós politikára vonatkozó stratégia végrehajtását kell, hogy szolgálja ez, és azon a ponton, ahol most állunk, uh, nem lenne kívánatos, hogy ezen projektekre eltereljük a figyelmet, hiszen ezek már folyó projektek. Mi tehát a célunk az, hogy ezen projekteket folytassuk, a beruházása folytatódjon, és ne tereljük el a, a, az energiákat e, más projektekre, amelyek e, egyáltalán nem biztos, hogy e, ebben az időszakban végre is lehetne őket hajtani. Nézzük csak meg a azt, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Alig két évünk van arra, hogy ebben a programozási időszakban a projekteket végrehajtsuk. Hogyha új projekt ötletek érkeznek, akkor azokat lehet, hogy majd a következő programozási időszakban 2014 és 20 eh, között lenne érdemes végrehajtani megfelelő alapos előkészítést követően. Ami a rászorultsági vagy támogathatósági kritériumokat illeti, nos, e tekintetben vannak problémák. Vannak európai és nemzeti támogathatósági e, kritériumok, ezek e, vezetnek bennünket. Ezen elvtől, e, ha ezt az elvet feladnánk, akkor ez jó néhány új problémát vetne fel, és nem vagyok benne biztos, hogy ez ezen a ponton segítene az jön ezért úgy véljük, hogy véljük tehát, hogy a kohéziós politikában lefektetett célokon túl kiterjeszteni a támogathatósági eh, szempontokat nem lenne hasznos. Ennyit szeretem volna elnök asszony elmondani, most pedig várom, hogy a kollégák is mondjanak valamit. Very much, very briefly. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e reakció erre, szeretne valaki szólni. Talán annyit mondanék el, What you uh, have uh, indicated at the out- hogy amit bevezetőjében is említett, vagyis a sürgőssége ennek az ügynek. Különösen fontos ez Görögország számára, különösen az autópálya koncesziók tekintetében, ezt hangsúlyoznom kell. Vagyis, hogy a négy projekt, amelyek most nem haladnak megfelelően, ezeket újra kell indítani, és ez első számú prioritás Papadémosz miniszterelnök úr számára. Több úton, módon próbáljuk lehetővé tenni mindezt. A rendelet módosítása nélkül szinte minden reményünk elszáll arra, hogy sikeresen végrehajtsuk ezt a feladatot. Pénzügyi szempontból, nem csak a kohéziós szempontból, és görög oldalról is lényeges mindez, ha ezek a projektek ugyanis nem tudnak folytatódni, akkor a koncesszió tulajdonosok, akiknek egyértelmű szerződések mondják ki a jogosultságaikat, követelésekkel fognak élni, és nem kis követelésekkel. Tehát nem csak arról van szó, hogy elkezdjük ezeket a beruházásokat, hanem hogy le is zárjuk azokat. Ezzel elkerülendő a nagyon súlyos kártérítési követeléseket. Vannak persze más projektek is, amelyek szintén előnyét élvezhetnék a kockázatmegosztó eszköznek, de elsősorban Görögország számára az autópálya koncesziók a legfontosabbak. Köszönöm szépen, ha az önök részéről nincs több észrevétel, de van. Köszönöm szépen, az ECFIN főigazgatóságról jöttem. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, ami már elhangzott egy technikai megbeszélésen. Ez nem újdonság. Már léteznek körülbelül hat éve a kockázatmegosztási eszközök, infrastruktúra, kutatás projektekre szolgálnak, ezekre fejlesztettük ki őket. Meglépő eszközre építünk, olyasmire, ami átláthatóan használatban volt már eddig is az infrastruktúra projektekben, minden EIB által finanszírozott projekt esetében ezekről az eszközökről tájékoztatást adunk a költségvetési hatóságnak is. Nagyon sok információ áll rendelkezésre a témakörben, ami bizonyára választ ad a még esetlegesen nyitott kérdésekre. Thank you, Mrs. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy néhány szót szólhatok úgy gondolom, hogy ez kiváló kezdeményezés, és köszönjük a bizottságnak ezt a kezdeményezést. Két dologra szeretnék rávilágítani. Ön is ezeknek a fontosságát vetette fel. Először is a sürgős jellege ennek a dolognak, és nem csak arról van szó, hogy sürgősen döntést kell hozni, hanem sürgősen végre is kell hajtani. Ebben is szorít az idő. Hogyha nekünk kell majd végrehajtani ezt, várakozásaink szerint ez így lesz, akkor nagyon fontos, hogy a feltételek lehetővé tegyék a gyors végrehajtást. E tekintetben úgy gondolom, hogy a jogosultság kérdését igen alaposan meg kell vizsgálni, már csak azért is, mert az operatív programokról máskor döntöttek. A válság és a prioritások megváltoztathatták a helyzetet bizonyos országokban, bizonyos helyzetekben egyes projektek leállnak, ezért a strukturális alapokat nem tudják felhasználni. Hogyha leállnak ezek a projektek, akkor az azt is jelentheti, hogy problémák merültek fel, de lehet, hogy még mindig megfelelnek a prioritásoknak és a szakpolitikáknak, és akkor más projektek átvehetik ezt a finanszírozási forrást a kohéziós alapokon belül. Ez a rugalmasság nagyon fontos, és meggyőződésünk, hogy az a döntés, ami megszületett, és az jó döntés, hogy növeljük a maximális támogathatóságot 95%-ra. Ez újabb érv a rugalmasság mellett, már ami a jogosultságokat illeti, hogyha a kockázatmegosztási eszköz csak 5%-ot fed le, akkor nem érjük el a célt talán és talán meg kellene adni a lehetőséget más projektek számára is, ahol más forrásokból több finanszírozás áll rendelkezésre. Az EIB csatorna, amiről beszéltünk, remélhetőleg átlátható, erről már szó volt, és ezt kell a lehető legnagyobb mértékig kihasználni a végrehajtásra, vagy, vagy, vagyis, hogy ez az végrehajtás megtörténhessen a határidőig, addig már nincs sok idő hátra, Ennyit a jogosultság kérdéséről, és természetesen nem kétségbe vonva a prioritásokat, amelyekről az előző felszólalók beszéltek, tudomásul is vettük ezeket a prioritásokat, de számunkra a rugalmasság nagyon fontos kérdés. Ami a földrajzi hatályt illeti, a válsághelyzetből kell kiindulnunk, jelen pillanatban ez a legfontosabb tényező, és valószínűleg ez majd túlmutat azokon az országokon, amelyekre jelenleg a programban szerepelnek. Vannak itt nagy országok is, amelyek már egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, hogyha időt vesz igénybe a rendelet módosítása, és országok között nem lehet újra alokálni az összegeket, és bizonyos tagállamoknak fel kell használniuk ezt az eszközt, akkor úgy gondolom, hogy csak előnyei vannak annak, ha más országok számára is rendelkezésre bocsátjuk ezt, még akkor is, ha vissza kell jön, térnünk a szabályozási folyamathoz, nagy hiba lenne most túl szorosra venni, túl szigorúra a feltételeket. Köszönöm, most nem a mi dolgunk erről dönteni, meghallgattuk az érveket, nem a szakbizottságunk fogja a végső döntést meghozni. Igen, Rudolf, csak annyit fűznék hozzá pontosításként, hogy nem az 5%-ról van szó nem azt akarjuk biztosítani a kockázatmegosztási eszközből. Dominik egy másik 5%-ról beszélt, a nemzeti társfinanszírozásról, abból a részből, ami hiányzik a projekt finanszírozásból. Nem erről van most szó, hanem arról, amit ez a különbözet nem fed le a koncesziós projektekről és más hozzájárulásokról is beszélünk. Ezek azok a források, amelyek nem biztosítottak, és a görög autópályák esetében durván azt mondhatjuk, hogy a költségek 50%-át nagyjából ez a különbözet fedi le. Ezt az európai alapokból biztosítjuk 95%-ig, és 5% jön a nemzeti társfinanszírozásból. És nagyjából egy ugyanilyen összeg származik a többi hozzájárulótól, vagy finanszírozótól. Ilyen finanszírozási arányokban kell gondolkodni, és ezt szeretnénk biztosítani ezeknek a projekteknek. Mikrofon ki van kapcsolva. Uh, I'm sorry, I, I... Elnézést Kérdeztem, hogy vannak-e még kérdések a szakbizottság tagjainak részéről. Ha nincsen több kérdés, akkor úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, ennek a tárgyalását. És úgy gondolom, hogy minden erőfeszítést meg fogunk tenni, hogy a következő ülésre elkészüljön a jelentés. A tanács és az elnökség véleményét is hallhattuk, minden esetre mindenkinek ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, vagyis hogy az ügyet igen sürgősnek véljük. Köszönöm szépen. Ezt a pontot lezárhatjuk. Most a koordinátorok ülése következik. Mindenki mást szeretnék megkérni, hogy hagyja el a termet, csak a koordinátorok maradjanak.